Bene. Allora, cominci- Nos, hát akkor kezdjük meg a munkánkat. Már csak azért is, mert két miniszter lesz ma itt jelen, Litvániából, aztán itt lesz velünk Krúz biztos asszony is, tehát el kell kezdeni a munkát. Először is üdvözöljük az ITRE szakbizottságban Gustas gazdasági miniszter urat, a litván soros elnökség elnökét. Azt hiszem, hogy nagyon sok alkalmunk lesz találkozni a miniszter úrral a bizottságunkban. Azt is tudja, hogy jövő héten a bizottságunkból egy delegáció Vilniusba utazik, és ott is találkozhatunk majd. Miniszter úr, önnek adom meg a szót, és aztán a kollégák természetesen kérdezhetnek öntől, feltetnek kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a meleg üdvözletet, engedjék meg, hogy litván nyelven szóljak önökhöz. Tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy megkaptam az alkalmat arra, hogy itt lehessek a bizottságukban, és bemutassam a prioritásokat és a litván elnökség programját az ipar, az innováció, a KKV-k és az űrpolitika terén. Az Európai Parlament 500 millió polgár érdekeit képviseli az Európai Unióban. A litván elnökség teljes mértékben megérti és tiszteletben tartja azt a szerepet, amelyek önök játszanak az EU döntéshozatali folyamatában. Éppen ezért a kölcsönös együttműködés nagyon fontos lesz számunkra a soros elnökség során. A soros elnökségünk során szeretnénk egy hiteles, növekvő és nyitott Európát képviselni. Az első hat hónapban más intézményekkel is szeretnénk a tárgyalásokat megkezdeni annak érdekében, hogy jó eredményeket érjünk el. Litvánia, mint egy becsületes és pártatlan bróker, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a jogalkotási folyamatba az összes partnert hatékonyan vonja be. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy gratuláljak az ír elnökségnek a jelentős eredményekért, amelyeket elértek, és a tökéletes munkáért a, a kapcsolataiban az Európai Parlamenttel. A mai lehetőség is számomra nagyon fontos, mert szeretném hallani az önök véleményét is. A szoros együttműködés nagyon fontos számomra, és mindenképpen el is akarom ezt kezdeni. Először az ipar, innováció és akv politikáról szeretnék mm, szólni. A gazdasági válság során az európai ipar számára nagyon fontos, hogy a gazdasági fellendülést, a növekedést, a munkahelyek létesítését elérje. Fontos, hogy a vállalatok versenyképesek maradjanak és hozzájáruljanak a növekedéshez, a munkahelyek létesítéséhez. Éppen ezért mm, mm, szükséges a jobb ipari politikát kialakítani Európában. Éppen ezért a szoros együttműködés, erőteljes együttműködés az európai intézmények és a tagállamok között szükséges. Az én ambícióm az, hogy az elnökség során egy versenyképes, integrált és innováción alapuló európai iparpolitikát valósítsak meg. Ennek érdekében értékelni kell a már elért eredményeket, és rá kell mutatni, hogy hol lehet megerősíteni az európai ipar versenyképességét. Továbbá eszmecserére van szükség, megegyezése van szükség a rövid és középtávú prioritásokat illetően az európai versenyképesség keretét támogatva. Éppen ezért nagyon fontos összönözni az innovatív termékek és szolgáltatások keresletét, beleértve természetesen a nyersanyagokat, az energiaforrásokat és a versenyképes árakat is. Javítani kell a pénzügyi területeken, amenny, ahol lehetőség van, klaszter hálózatokat kell létrehozni és az európai vállalatoknak, vállalatokat támogatni kell a növekedés és a munkahelyek létesítése terén. Egy első lépésként az innováció előtérbe helyezését szeretnénk megvitatni a közbeszerzés által. Július 23-án lesz egy informális találkozó a versenytanács részvételével Vilniusban. Továbbá szeptemberben a versenytanács fog ülésezni és decemberben is meg fogjuk vitatni ezt a témát a versenytanács ülésén, összekapcsoljuk az innovációt az iparpolitikával és a fiatal, betett fiatal innovatív vállalatokat szeretnénk támogatni és fejleszteni. A célkitűzéseink között az is ott van, hogy az európai ipari és innovációs politikát segítsük, és az európai versenyképességről szóló 2013-as jelentést ki fogjuk dolgozni, és 2014 februárjában bevesszük majd az Európai Tanács végkövetkeztetéseibe. Ezen év októberében az Európai Tanács fog ülésezni, és a versenytanács számára nagyon fontos lesz a bizottság közleményére alapozni a munkát, elsősorban az innováció és az európai kutatási térség terén. A kis és középvállalkozások a mozgató erőt, a mozgató rugóját képzik a gazdaságunknak. A Small Business Act vagy a kisvállalkozások szóló intézkedés csomag ötödik évfordulóját fogjuk ünnepelni a soros elnökségünk során. A Vilniuszi versenytanács során szó lesz az úgynevezett Think Small First elvről, tehát először gondolkodjunk kicsiben, és a politikai vita folytatódni fog az októberi Európai Tanácsülésén. Fontos a Small Business Act végrehajtása, végrehajtásának a vitája is, ezt a legmagasabb szinten kell végrehajtani. Természetesen nagyon nagyra értékeljük az Európai Parlament figyelmét a KKV-k irányába, és a vállalkozás politika iránt, és köszönjük Rubik úr munkáját, amelyet ezen a területen kifejtett. A kis és középvállalkozások közgyűlését Vilniusban fogják tartani novemberben. A különböző üzleti szervek, nemzeti, európai kormány és nem kormány szervezetek részvételével és egy teljes körű vita lesz arról, hogy hogyan lehet a válságból kikerülni. Reméljük azt, hogy új kontaktusokra, új ötletekre lesznek majd mm, megoldások. A soros elnökség során a, a jobb szabályzattal kapcsolatos kezdeményezéseket szeretnénk mindenképpen támogatni, elsősorban a KKV-k számára szeretnénk hozzájárulni egy az ipari versenyképességhez, és csökkenteni szeretnénk a működő költség, működési költségeket. Sokkal hatékonyabban kell alkalmazni, végrehajtani a jobb szabályozással kapcsolatos eszközöket, a versennyel kapcsolatos, a KKV-kkal kapcsolatos teszteléseket. A, azt is meg kell nézni, hogy a tanács hogyan is alkalmazza a tanulmányokat a munkájában a jobb pénzügyi feltételek javítása érdekében, ami nagyon fontos a versenyképesség szempontjából a vállalatok számára, különösen a KKV-k számára, ugyanis az EU üzleti életének 98%-át teszi ki a KKV-k, éppen ezért időszerű beszélni a verseny és innovációs programról, 2014-re vonatkoztatva, és az európai kezdeményezésekről, amelyek kapcsolódnak ez a programhoz. Most, ha megengedik, folytatnám a COSME programmal. Szeretnék köszönetet mondani Krajcman úrnak a sikeres tárgyalások lezárására, és úgy gondolom, hogy még ebben a az időszakban le is tudjuk zárni a jogalkotási eljárásokat, ami az űrpolitikát illeti. Tudjuk azt, hogy mennyire fontos az űrpolitika és annak kihatása az európai versenyre és növekedésre. A bizottság által megtett javaslatokra fogunk koncentrálni. Elsősorban szeretnénk előrehaladást elérni a Kopernikus programmal kapcsolatos bizottsági javaslattal kapcsolatban mm, minden erőforrás, erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a jogi, jogalapot létrehozzuk a program megvalósítása érdekében. Éppen ezért szorosan együtt kívánunk működni az Európai Parlamenttel. Szeretnénk előrehaladást elérni az űr felügyelet és nyomonkövető támogató program terén is. A tanácson belül szeretnénk egy általános megközelítést elérni a különböző tárgyalások során az adatpolitika, az irányítás, a finanszírozási mechanizmusok terén nagyon hálásak vagyunk Anders Dotter asszonynak, a jelentéstevőnek, és köszönjük a gyümölcsöző együttműködést, amelyre az elkövetkezendő hónapokban is számítunk. A litván elnökség munkája során, asszony, meghívjuk önöket, hogy vegyenek részt egy nemzetközi konferencián, űrgazdaság a multipoláris világban, ez a címe a konferenciának. Vilniusban szervezzük meg szeptember 18 és 20-a között. Ez a negyedik éves, évente megrendezendő űr esemény. A balti országok magas szintű képviselői vesznek részt, ez a konferenciát Vilniusban egy kiállítással együtt rendezzük meg, amelyet az Európai Bizottság Expo néven rendez meg. Tisztelt képviselők, tisztelt elnökasszony, biztos vagyok benne, és remélem, hogy az együttműködésünk nagyon sikeres lesz. Köszönöm a mostani figyelmet, és elnök asszony, szívesen válaszolok a tagok kérdéseire, és nagy figyelemmel fogom majd meghallgatni a kommentárjaikat. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Miniszter úrnak köszönöm ezt a bevezetést kimerítő volt, beszélt az összes témáról, amelyekkel foglalkozni kívánnak az elkövetkezendő hónapokban. Most pedig először megadom a szót Hibner kolléganőnek. Köszönöm szépen. Volt több olyan kérdés, amit mi rendkívül fontosnak tartunk, és amiről a tanácsban is beszélni fognak. A múlt héten szavaztunk az ETS árverésekről, és arról, hogy hogyan lehet ezen kibocsátási kvótákat kivonni a piacról. A tárgyalások a litván elnökség alatt kezdődnek, és itt 900 millió euróról van szó. Ön szerint ez jó lépés az ipar szempontjából? hogyha ön fogja elnökölni az ezzel kapcsolatos, az ITS-szel kapcsolatos változásról szóló ülést, mi lesz az iránya az ott levezetett tárgyalásoknak az európai parlamenti tagokkal? A második kérdésem pedig az energiaszigetekre vonatkozik. Tudom, hogy Litvánia olyan terület, ahol nincsen elég energiaforrás. Tudom, hogy van egy másik példánk is, ahol hasonló energiaszigetről beszélhetünk Európában. Van-e véleménye arról, hogyan lehet ezen a problémán javítani, mit tehetünk, és a parlamentnek mit kell tennie? Köszönöm szépen Hibner kolléganőnek. Balicsicius kollega következik. Ačiū, e, Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Szeretnék, szeretném önt üdvözölni, és szeretnék gratulálni ezért a nagy munkáért, amit most itt elkezdenek, mint ön, mint miniszter. Nagyon nagy kívások előtt állnak. Az ipar, az űrpolitika, a kutatás, és más területek, amelyek nagyon jelentősek a polgáraink életében, nagyon nagy kívást jelentenek. Említette a közbeszerzést, ahogy tudja az Európai Parlament már évek óta foglalkozik ezzel a témával, és nagyon sok megállapodás született, nagyon sok rendelkezés született az állásfoglalásokban. A közbeszerzés területét mindenképpen ugyanolyan feltételekre kell alapozni, mint a, például ami Litvániában mm, bekövetkezett. A kérdésem a következő, hogyan látja a közbeszerzés területén a javulást az Európai Unión belül? figyelembe véve Litvánia és más országok sikereit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Pródi kollega kap szót. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és csatlakozom ahhoz, ahhoz az utaláshoz, amit a Kopernikus programmal kapcsolatosan tett. Én úgy gondolom, hogy ez egy végtelenül fontos program. Ugyanis itt a technológiai úttörő folyamatokról van szó, nagyon pontos, precíz folyamatokról van szó, és paraméterekről van szó. Ugye itt beszélhetünk például a klímaváltozásról, az általános felmelegedésről, a, ennek kihatása a mezőgazdaságra, a földterületekre, és látjuk azt, hogy mennyire fontos megoldást találni ezeken a területeken. Tehát itt kapcsolat van a Galileo programmal, az infrastruktúrával, amely lehetővé teszi a még pontosabb helyzetfelmérést a GPS rendszerhez kapcsolódva. Én azt kérem, hogy figyeljenek oda ezekre a témákra, mert ha megnézzük a pénzügyi döntéseket, akkor azt látjuk, hogy hogy a helyzet nem javult, és nagyon sok, sokat kell költeni ezekre a területekre. Nem szabad időt vesztegetnünk. Úgy gondolom, hogy lényeges a különböző politikákat felgyorsítani, például a klímaváltozás és az általános felmelegedést mindenképpen csökkenteni kell. Arra van szükség, hogy minden erőfeszítést megtegyünk egy gyors megoldás érdekében, mert ezen az alapon nagyon nagy lehetőségek vannak. A KKV-kat is informálni kell. A KKV-k nagyon sokat tesznek a saját területeiken, és nagyon fontosak a gazdaságunk szempontjából. Köszönöm, Odi képviselő úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Az EPP nevében, miniszterelnök, szeretném üdvözölni Önt itt az Európai Parlamentben, és elmondani, hogy milyen nagyra értékeljük, hogy együttműködhetünk. Az önnek által kormányzott állam iparosítási aránya, ha jól tudom, 29%-os, tehát ez felette van az Európai Bizottság célkitűzésének, amely 16% lenne. Tehát mondhatjuk, hogy az önök országa egy ipari sikertörténet. Elmondaná nekünk, hogy mi ennek a titka? Én olyan tagállamból jövök, ahol egyre inkább visszaszorul az ipar aránya. Hogyan elemzi ön politikai és gazdasági szempontból a litván siker titkát? Második kérdésem, és ez az utolsó is egyben. Amikor a köztársasági elnökkel a vitát lefolytattuk, én feltettem a kérdést, hogy milyen a kapcsolat Oroszországgal. Ugyanis a keleti partnerségben nem vettük be Oroszországot. Tehát tudna-e nekünk pár szót mondani az orosz kapcsolatról, mert tudom, hogy az Európai Unió természetes és fontos partnere Oroszország milyen ipari kapcsolatot kellene vezetni Oroszországgal. Rendben van, tehát akkor itt most megállunk. Az első kérdésforduló után megadnám a szót most a miniszter úrnak, hogy ezekre az első kérdésekre válaszoljon, és aztán, hogyha lesznek még kérdések, akkor azokat is meghallgatjuk. Visų pirma, noriu padėkoti klaususiems už klausimus. Először is szeretnék köszönetet mondani a kérdés feltevőinek. Szeretném megköszönni azt a támogatást, amit felkínáltak. Erre szükségünk lesz a következő fél évben. Remélem, hogy sikerül majd együttműködnünk, és hogy az együttműködésünk hatékony lesz. Előre is köszönet a közös munkáért. Ami az ETS-t illeti, a kibocsátási kvótarendszert illeti. Szeretném elmondani, hogy az újraiparosítás rendkívül fontos az Európai Unió számára. Tudjuk, hogy ezzel közvetlenül is befolyásolhatjuk az európai gazdaság növekedését, ezen kívül csökkenthetjük az éghajlatváltozást, a zöld gazdaságra, a zöld energiára is hatása lehet, pontosabban a zöld energiának és a zöld gazdaságnak hatása lehet az iparra is. Egyrészt a költségek szintjén, tehát ezzel megnövel, megnövekednek a költségek. Ugyanakkor az ipart kényszerítik arra, hogy innovatív megoldásokat keressen. Ezért fontos, hogy egyensúlyt találjunk ezen a területen. Remélem, hogy sikerül ezt az egyensúlyt kialakítani a tárgyalások során, úgy, hogy konszenzust keresünk a miniszterek tanácsában. Ami az energiaszigeteket illeti. Igaza van, Litvánia is energiaszigetnek számít, igaza van Hibner asszony. Remélem, hogy úgy tudok válaszolni erre, hogy az energiaminiszterek részletesebb válaszaira hivatkoznék, amelyet tegnap adtak. Én annyit tudok elmondani, hogy ismertetem önökkel a prioritásokat. Egyrészt a belső energiapiac teljes körű kialakítása, ezt 2015-re kell biztosítani. Aztán az energiarendszerek összekapcsolása, a távvezetékek és az energia, energetikai infrastruktúra fejlesztése rendkívül fontos területek prioritást élveznek, és erre koncentrálni fogunk. Szeretnék Bacsiatis kolléga kérdésére válaszolni a közbeszerzésekkel kapcsolatban. Köszönöm a jó kívánságokat. Annyit tudok elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a közbeszerzések területén Litvánia komoly előrelépéseket tett, és megpróbáljuk megosztani ezen területen a tapasztalatunkat a júliusi versenytanácson és ismertetjük majd az álláspontunkat, és elmagyarázzuk, hogy hogyan sikerült a jelenlegi helyzetet kialakítani. A közbeszerzések 80%-a Litvániában elektronikus formátumban zajlanak. Ez egy rendkívül magas arány. És szeretném kiemelni azt is, hogy az elnökségünk egyik prioritása az, hogy az innovációt is fejlesszük a közbeszerzésen keresztül. Vilniusban erre a kérdésre is kitérünk majd. Az elektronikus közbeszerzés kérdésére, hiszen ez rendkívül fontos, és az elektronikus közbeszerzés, mint olyan. A felhasznált összegek 18%-a közbeszerzésekre kerül közbeszerzése fordítódik, és ezért nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb tudjuk biztosítani az elektronikus közbeszerzést. Ezért üdvözöljük, és már várjuk az elektronikus számlákra vonatkozó Európai Bizottsági javaslatot. Reméljük, hogy erről részletesen tudunk majd tárgyalni, és az elnökség alatt sikerül előrelépnünk. Prodi. Pródi úrnak szeretném mondani a Kopernikus programmal kapcsolatban, hogy igaza van. Én az előadásomban azt mondtam, hogy az űrpolitika mindenképpen egyik fókuszpontja lesz az elnökségünknek, és az ezzel kapcsolatos jogalkotás. Ami a föld megfigyelés területét illeti az űrpolitikán belül, tudjuk, hogy milyen rendkívül nagy potenciál rejlik ebben a programban a gazdaság, a munkahelyteremtés szempontjából, és ön a KKV-k fejlődésére is utalt. Ez egyértelmű számunkra. Szeretném elmondani, hogy Litvánia minden lehetséges erőfeszítést megtesz arra, hogy minél hamarabb el tudják fogadni ezt a jogi aktust. Azért, hogy a program 2014-től már működőképes legyen. De ehhez arra van szükség, hogy szorosan együttműködjünk az Európai Parlamenttel, és mi számítunk erre. Ami pedig a program finanszírozását illeti. Önök is tudják, hogy az MFF ről megállapodtak, a Kopernikus programra vonatkozó pénzügyi keretről szintén tárgyaltak, és szeretném elmondani, hogy pozitívumként értékeljük azt a tényt, hogy a program finanszírozásának nagy részét már az MFF elején ki fogják osztani, és ezért gördülékenyen kezdhetjük el a program végrehajtását, ugyanakkor biztosítani kell természetesen, hogy hatékonyan használjuk fel a finanszírozást. Ami pedig Odi úr kérdését illeti, igaza van, az ipar a litván GDP 24%-át termeli, és mi szeretnénk tovább javítani ezen az arányon, és elérni a 25%-ot. Mindeközben a bizottság alelnökének a javaslata, hogy az újra iparosítást az európai iparban elérjük, 2020-ig határoztuk meg a célkitűzést. Nos, hogy mi a sikertitka, nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Nagyon erős nálunk a vegyipar, a faipar, a bútoripar, az élelmiszeripar, és új export lehetőségeket, exportpiacokat keresünk. Ezért tudjuk ilyen szinten tartani az ipart a gazdaságon belül. Ami pedig az orosz kapcsolatainkat illeti, igaza van, Oroszországot nem vettük be a keleti partnerségbe. Ez még nem jelenti azt, hogy nem működünk együtt, és nem tartjuk a kapcsolatokat Oroszországgal. Exportálunk és importálunk is Oroszországból és Oroszországba, és ez egy eléggé intenzív kapcsolat. Mindenképpen beszélnünk kell az Oroszországgal kialakított kapcsolatról, hogy hogyan lehetne közelíteni a kapcsolatokat az EU és az Oroszország között, amit mi üdvözlendőnek tartanánk. Laura. Rendben van. Köszönöm szépen, miniszter úr. Van egy utolsó kérdés, úgy tűnik. Nem tudom, hogy van-e még más, aki fel szeretne szólni, de most Barea kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, miniszter úr. Ahogy mondta, ez az elnökség nehéz lesz. Az újraiparosításról beszéltünk, azt mondtuk, hogy a jelenlegi problémák jövőre nézve megold, elképzelhető megoldása ez lesz. Reméljük, hogy ezzel kapcsolatban kézzelfogható intézkedések is születnek majd. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy politikai intézkedéseket megfelelő költségvetés nélkül nem lehet tenni, és jelenleg nagyon alacsonyak az összegek, egész átfogó csökkentések vannak az infrastruktúra és kutatás területén, és tulajdonképpen a költségvetés a, a 97-es színnek felel meg legalábbis az előirányzatok szintjén, azon kívül egy sor összeget nem fizetnek ki. Nagyon nagy probléma ez minden ország számára. Németország természetesen tud hitelt nyújtani a vállalatainak, Spanyolország sokkal kevésbé képes erre. Megkérdezném, hogy az elnökség alatt önök mit tudnak tenni annak érdekében, hogy ezek az intézkedések megmaradjanak és segítsék a vállalkozókat? Hogy tudják javítani a jelenlegi helyzetet? Hogy tudják összhangba hozni a különböző országok állapotát? Minát. Ezzel tehát befejeztük a kérdésfeltevéseket. Kérem, hogy a miniszter úr válaszoljon erre az utolsó kérdésre is. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Igazából abban, hogy az iparosítás közvetlenül összefügg az európai versenyképesség helyzetével. A soros elnökség során több tervünk is van. Ha talán megnézték az, el, az elnökségi programot, ezen belül a mi szakterületünket, legfontosabb feladatunk az, hogy az iparpolitikán belül jobb szabályozást teremtsünk, és ezzel kapcsolatban tettünk ajánlásokat. A júliusi tanácsülésen pontosan a hatékonyságról fogunk beszélni, ezen belül is a közvállalkozások nagyobb hatékonyságáról, ezen kívül szó lesz a kisvállalkozásokról, KKV-król, az elektronikus közbeszerzésről is, amelyekről aztán majd később is folytatni fogjuk a vitát. Remélem, hogy decemberben majd, amikor már minden javaslat és ötlet beérkezett, és a bizottság közleménye is megszületett, akkor sikerül olyan következtetésekkel élnünk, amelyek jó alapot nyújtanak a februári tanácsüléshez. Ugyanis ez nagyon fontos téma, és ezen a területen feltétlenül előrelépést kell elérnünk. A több éves pénzügyi keretről szólva valóban alacsonyabb az elvártnál a keret a versenyképességi területen, amely nem feltétlenül kapcsolódik az újraiparosításhoz, bár mi úgy gondoljuk, hogy igen. A költségvetés azonban nem az eredmények elérésének egyetlen lehetséges módja. A, az a fontos, hogy a legjobban bevált gyakorlatokat megosszuk egymással, ugyanis vannak olyan területek, ahol már a jelenleg érvényes jogszabályok segítségével is el lehetne érni javulást. megpróbáljuk majd az innovatív intézkedéseket ösztönözni, például az innovatív termékek és szolgáltatások iránti kereslet növekedése, a klaszterek és a hálózatépítés tevékenységének ösztönzése. Tehát persze fontos a költségvetés is, de nem az az egyetlen döntő elem. Béni. Köszönöm. Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük az ön jelenlétét, azt, hogy rendelkezésünkre állt, és szeretnénk majd ismételten találkozni önnel itt a bizottságon belül. Nagyon jó munkát kívánok, és az elnökségnek sok sikert. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az ITRE szakbizottság tagjainak. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy itt lehettem, hogy meghallgathattam a javaslataikat, az ötleteiket, tudomásul lettem ezeket, és egy gyümölcsöző, szoros együttműködést várok az elkövetkezendő hat hónapban. Köszönöm. possiamo cominciare. Akkor tovább megyünk. Mint ITRE szakbizottság üdvözöljük Dainus Pavalkis miniszterurat, a litván oktatási és tudományügyi minisztert, az Európai Unió tanácsosoros elnökske mint általában a többi miniszter is, egy olyan 50-55 percet lesz velünk, be fogja mutatni az elnökség programját a saját területén, és aztán eszmecsere következik a kollégákkal. Üdvözlöm Önt, miniszter úr, megadom Önnek a szót. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt vendégek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem Önökhöz. Nagy megtiszteltetés és örömömre szolgál, kihívást is jelent bizonyos értelemben. Az, hogy bemutassam Önöknek a litván elnökség prioritásait. Tulajdonképpen egész Európa jövőjéről kell itt most beszélnünk, és úgy érzem, hogy fontos szerepet fogunk játszani. Ö, tulajdonképpen remélem, hogy ez alkalommal a parlamenti képviselők véleményét is meg tudom majd hallgatni, annak érdekében, hogy szoros együttműködést és párbeszédet tudjunk folytatni. Két héttel azután találkozunk, találkozunk itt önökkel, hogy egy nagyon fontos intézményközi megállapodás született a Horizont 2020-as programról. Tudom, hogy egyetértenek abban, hogy a Horizont 2020-as keret rendkívül fontos eszköze az Európai Unión belül a növekedés ösztönzésének, és annak is, hogy minél több vállalkozást és tudóst Európába vonzunk. Valóban jelentős lépés ez annak érdekében, hogy Európát versenyképesebbé és termelékenyebbé tegyük. szeretném megköszönni a szakbizottságnak és tagjainak, hogy ilyen aktív szerepet játszottak a Horizont 2020-ról folytatott eddigi tárgyalásokban, és remélem, hogy továbbra is jó együttműködést fogunk folytatni a folyamat véghezvitelében. Azon kívül az ír volt elnökségnek is gratulálok, ők is nagyon jó munkát végeztek soros elnökségük alatt ezen a téren folytatni fogjuk a közösen kitűzött célok eléréséért végzett munkát. A litván elnökség folyamán mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy pártatlanul, őszintén ösztönözzük a, az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti párbeszédet. És tisztában vagyok vele, hogy az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik a döntéshozatali folyamatban. Ezért várom a konstruktív, hatékony és kölcsönösen gyümölcsöző, kölcsönösen hasznos párbeszédet önökkel, akik az európai polgárokat képviseli. Az idei év a polgárok európai éve, és emiatt talán még fontosabb az, hogy a parlament és a tanács most megduplázott erőfeszítéssel próbálja elérni azokat az eredményeket, amelyeket a polgárok elvárnak tőlünk, és meg is, és meg is érdemelnek, hiszen nagyon fontos, hogy igyekezzünk a polgárok életének javításán. Az elnökség előkészítése során volt szerencsém Szátori asszonyal találkozni, és Éler úrral is, valamint a szakbizottság más tagjaival. És várom már az önök szakbizottságának delegációját, amely Vilniusba fog látogatni jövő héten. Remélem, hogy ott kölcsönös egyetértés és a célok közös kitűzése lesz a munkánk központjában. A litván elnökség eh, prioritása az lesz, hogy a Horizont 2020-as programról szóló tárgyalásokat lezárja 2014-re. Az elvi megállapodás után, amely a jogalkotási csomagról szólt, még mindig több feladat áll előttünk, és remélem, hogy ezeknek meg tudunk majd felelni. Az elnökség azon kívül megfelelő megoldást fog találni az, az Euróatom programra is, és az ITER fúziós projekthez adandó európai hozzájárulásról is. Azon kívül a Horizont 2020-as program végrehajtási intézkedésein is dolgozni fogunk. Ezek közül is különösen a 185-ös szerződési cikken alapuló köz közszférák közötti együttműködést próbáljuk majd ösztönözni az Európai Parlament tagjaival együttműködésben. Másik nagyon fontos prioritás az Európai Kutatási Térség. 2012-ben a bizottság közleményt jelentetett meg az Európai Kutatási Térségen belül a kiválóság és növekedési partnerség megerősítéséről. Ezzel kapcsolatban már meg eh, nem sokára meg fog jelenni az első előrehaladási jelentés is. Amikor ez megjelenik, akkor a tanácsban és a követ, különböző konferenciákon is tovább tudjuk folytatni az e témában folytatott tárgyalásokat. Tisztelt képviselők, az önök megjegyzései, javaslatai, sőt kérdései is fontosak lesznek számunkra, és az elnökség alatt megszervezendő, megtartandó rendezvényeken is nagy szerepet kapnak majd. Én személyesen gondoskodni fogok arról, hogy az önök véleményét egy szélesebb közönség számára is elérhetővé tegyék. Lesz egy konferencia, csak azért említem meg, hogy lássák, hogy mit szeretnénk megvitatni, lesz például az európai nemzetközi együttműködés, valamint a kereti partnerség témájában, amely a kutatás, fejlesztés, az innováció témáját fogja megtárgyalni. Lesz azon kívül az emberi erőforrásokról szóló konferencia, a társadalomtudományok és bölcsészettudományokról szóló konferencia, mérnöki, műszaki és tudományos konferencia, hulladékkezelésről szóló konferencia és egy innovációs fórum is. E, három miniszteri találkozó is lesz majd, az egyik ezek közül két hét múlva kerül megrendezésre, ez egy informális ülés, minisztertanácsi ülés lesz, ami arról fog szólni, hogy milyen kép, képességekre, milyen oktatásra van szükség annak érdekében, hogy Európában megfelelő technológiai képzettség létezzen, ugyanis még mindig van egy szakadék azok a között, amit az egyetemekről, egyetemeken oktatnak, és a között, amire az iparon belül szükség van. Szátori asszony, tisztelt képviselők, mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi jogalkotási ciklus nem sokára véget ér közös törekvésünk az, hogy sikeresen lezárjuk a tárgyalásokat minél több jogalkotási javaslatról. Intenzíven együtt fogunk működni önökkel, jogalkotási társunkkal, az Európai Parlamenttel, és ezen belül is az ITRE szakbizottsággal. Elnökségünk elején eh, én most nagy örömmel várom az év második felében folytatandó gyümölcsöző együttműködést önökkel, és az önök látogatása jövő héten Vilniusban lesz az első lehetőség arra, hogy a mai tárgyalásokat majd folytassuk, és tovább folytassuk a munkát. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és eh, nagyon szívesen válaszolok a az esetleges felmerülő kérdésekre, most is és a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. A kollégák következnek. Pilar de Castillo az Európai Néppárt részéről. Köszönöm, elnök asszony. Most spanyolul szeretném feltenni a kérdést. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni miniszter urat a frakciónk nevében itt a szakbizottságban. Mint ön is tudja, a mi hatáskörünk a kutatás, az innováció, és ennek következtében hatásköreink vannak a kutatási keretprogram és más jogalkotási anyagok területén is. If not, I can use English, but if you don't mind, I would prefer. Okay, thank you. Angolul is mondhatom. Nos, akkor nagyon röviden még egyszer elmondanám. Tehát üdvözlöm miniszter urat itt a szakbizottságunkban. Hiszen, mint ön is tudja, hatáskörünk a kutatás és az innováció is éppen ezért az ezzel kapcsolatos keretprogram és csomag és a konkrét intézkedések is a mi hatáskörünkhöz tartoznak, valamint a technológiai kérdések és eh, ezen területek, amelyekből a Horizont 2020-as keretprogram kialakul. És nos, az elmúlt időszakban a parlament eh, nagyon sokat foglalkozott ezen kérdésekkel, nem csak akkor, amikor a bizottság erre, erre javaslatot tett, hanem akkor, amikor erre igény volt. Például, amikor felmerült az általános jogalkotási egyszerűsítés kérdése. García Garbályó úr foglalkozott ezzel a kérdéssel, és fontos vitát folytattunk a parlamenten belül ezzel kapcsolatban. Nos, ezen vita ugyanakkor vonatkozott a részvételi szabályokra is. Már régóta lefolytattuk ezt a vitát, és köszönjük az elnökségnek, az írelnökségnek az ebben folytatott munkáját. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy nagyra értékeljük a szakbizottságunk felelőseinek is kiváló munkáját nagyjából lezártnak tekinthetjük ezen kérdéseket, de azért, mint ön is tudja, néha pont a célegyenes az, ahol a legtöbb nehézség felmerül. Tehát vannak ilyen utolsó pillanatban felmerülő kérdések, amelyek igencsak kényesnek mutatkoznak. Egy szót még vegyünk be, egy szót töröljünk, még egy sort vegyünk a szövegbe, egy sort töröljünk. Úgyhogy szeretném feltenni önnek a kérdést, önnek, aki a litván elnökséget képviseli ezen kérdésben. Kérem öntől, hogy minden tegyenek meg azért, hogy megpróbáljanak minden részletkérdést lezárni, hogyha még vannak ilyenek. Kérem, hogy ezeket haladéktalanul zárják le, hiszen a szakbizottságunk a parlament véleményét szeretné tükrözni, és a lehető leghamarabb szeretné lezárni ezt a kérdést. A parlament kiváló munkát végzett, az eredmény az elvárásoknak megfelel, és mi felvállaltuk az összes felelősségünket ezzel kapcsolatban. Természetesen, ami a költségvetést és a pénzügyi perspektívát illeti a kutatás területén, ez talán még további nehézségeket felvethet, de eh, rendkívül kényes eh, időponthoz értünk most, és éppen ezért nagyon fontos az elnökség, a litván elnökség szerepe, és tőlük kérjük, hogy eh, zárják le véglegesen most már ezt a kérdést, hiszen az európai kutatók várják a megoldást. A kutatásért, a kutatásra felhasználható költségvetés egyre csökken a legtöbb országban, egyértelmű okok miatt. A jelenlegi költségvetési helyzet a válság miatt, és a kutatóink azt várják, hogy végre megkapják a szükséges alapokat, hogy újraindíthassák a kutatási projekteket ezen keretprogramon belül. Éppen ezért azt gondolom, és még egyszer elmondom, hogy fontosnak tartjuk, hogy a lehető leghamarabb megkapják az egyetemek és a kutatóközpontok a lehetőséget arra, hogy haszonélvezői lehessenek ezen alapoknak. A kutatói központoknak rendkívül nagy szükségük van erre, ezért kérem, hogy a lehető leghamarabb zárják le az összes kérdést, minél hamarabb annál jobb. Még egyszer tehát nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz, és továbbra is üdvözöljük Önt itt a szakbizottságban. Csitis. Köszönöm szépen, Pilar Balcsitis kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy ma már harmadszor kérek szót, de hát már a harmadik miniszterem van itt a szakbizottságban. Én is üdvözlöm Önt, miniszter úr. Az elnökségtől érkező minisztereknek, és különösen önnek, miniszter úr, szeretnék sok szerencsét kívánni ehhez a nagyon nehéz feladathoz, amelyre vállalkoztak. Ön is tudja, hogy mennyire bonyolult feladat ez. Egy kérdést szeretnék föltenni, ami az Európai Unió egésze számára fontos. A klaszterek problémája felmerült, mint az egyik legproblematikusabb terület az Európai Unióban. Az elmúlt időszakban sok tagállam nagyon nagy összegeket fektetett be a klaszterek kiépítésébe, a, az épületek és egyéb feltételek megteremtésébe. Ahogy tudjuk, a klaszterek kialakításának folyamata bonyolult volt, és még ma sem egészen kielégítőek az eredmények, de azért látunk nagyon sok ígéretes jelet is. Miniszter úrnak milyen tervei vannak a klaszterekkel kapcsolatban? Milyen intézkedéseket terveznek? Annak érdekében, hogy a klaszterek kialakítása új lendületet kapjon, annak érdekében, hogy a különböző államokban elért tudományos eredményeket ki tudjuk használni. Köszönöm. Köszönöm szépen Báticsiusz kollégának. Mm, Maria Hörbály. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a miniszter urat az ITRED bizottságban, és nagyon sikeres jelenlétet kívánok itt. Én a 2000, Horizon 2020 programnak vagyok az előadója, és ezzel a témával foglalkozom. Pilar de Castillo már elmondta, hogy köszönetet mondunk az intézményeknek a jó együttműködésért. Nagyon jól együttműködtünk a tagállamokkal is a különböző specifikus programok szintjén egy nagyon jó kiegyensúlyozott megoldást tudtunk elérni a KKV-k terén, a kutatásfejlesztés, a strukturális alapok szinergiája terén. A parlament mindent elért, kivéve a pénzösszegeket, a költségvetés a sajnos nem felel meg a kutatásnak, kutatásoknak általában, és biztos vagyok abban, hogy a Horizon 2020 sokkal nagyobb költségvetés kap majd, mint a jelenlegi költségvetés, mert a jelenlegi költségvetés nem igazán egy növekvő költségvetést mm, jelentett. De természetesen nagyon sok munkát kell elvégezni, ahogy ön is elmondta, miniszter úr. Nagyon sok még a teendő annak érdekében, hogy minden időben kezdődjön 2014-ben. Konszolidálni kell a szövegeket, nagyon sok munkát kell a bizottságnak is még elvégezni, a tanácsnak úgy szintén és még mindig vannak olyan akciók, az 1.5-ös cikk értelmében, amelyek együtt döntési eljárást szükségeltetnek, aztán a malária, az AIDS, a tuberkulózis, tehát időbajjal kapcsolatos projektekre is utalhatnék, és hogyha jól tudom, még a parlament döntésére is várnak. Ezt, mindezt a következő hat hónapban meg kell valósítani, mik lesznek a konkrét lépések, mi lesz a menetrend, az ütemterv az önök elnöksége alatt, hogy elvégezzék mindezen feladatokat. Elnök asszony, köszönöm szépen, Trotman kolléganő. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk hogy találkozzon velünk itt a szakbizottságunkban. Két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik a fiatalokra vonatkozik. Ön oktatásügyi miniszter, és vitát tartottunk a pénzügyi forrásokról, valamint arról a kritikus helyzetről, amely a fiatalok munkanélküliségére vonatkozik, és hogy milyen szakpolitikát kell erre alkalmazni. Szükségünk van mérnökökre, szükségünk van új szakmákra, például a számítási felhő fejlesztésében és új felhasználási formákra, amelyek az ITC-hez kapcsolódnak. A Horizont 2020-as program keretében meg kell találni a lehetőségeket arra, hogy új kiutat találjunk. Ez önök számára prioritás lesz-e? Minden esetre én szeretném, hogyha ez lenne, hiszen úgy gondolom, hogy nincs elég munkahely. Második kérdés, szintén fontosnak tartom. Én magam a térségemben együttműködök az, egy, az egyetemekkel, tehát a kérdésem az, hogy hogyan lehetne az egyetemisták vállalkozásait támogatni. Ehhez megfelelő egyetemi szintű képzésre lesz szükség, amelyel a fiatalok munkáját megkönnyíthetjük abban, hogy vállalkozókká válhassanak. Harmadik kérdés. Van egy aggodalma, miniszter úr, és ez az önök elnöksége alatt fog megtörténni, a fiatalok mobilitásának a támogatása. Nagyon erőteljesen támogatja önöket a parlament, de nem szeretnénk, hogy azon országok, amelyek a fin- ezen képzéseket finanszírozzák, amelyel diplomához juthatnak a fiatalok, egyszerűen a fiatalok agyelszívásához vezetne, és így ezen országoknak nem lesz majd lehetőségük arra, hogy az így kialakított kapacitást kihasználhassák. Tehát valóban a mobilitást támogatni kell, ugyanakkor kicsit aggaszt engem, hogy bizonyos tagállamok demográfiai okokból hogyan tudják tömegesen magukhoz vonzani a tagállamokat, a fiatalokat, egy olyan, állam, olyan államokról beszélek, ahol nincsen elég fiatal. Következő kérdés pedig a regionális alapokra vonatkozik. Látom, hogy mindenki mindent a regionális alapokból akar finanszírozni. Küzdöttünk azért, hogy megfelelő szintű legyen a költségvetés, szükség van erre a kutatás és az infrastruktúrák és a vállalatok támogatása szempontjából. A kérdésem az, hogy önök szerint ö, hogyan lehetne a költségvetési kérdéseket ö, rendezni, hiszen önök a csatlakozás államaihoz tartoznak, nagyon sok erőfeszítést tettek, úgyhogy mindenképpen meg kell, meg kell hallgatnunk ezen országok véleményét azzal kapcsolatban, hogy ezen alapok milyen szerepet játszhatnak a jelenlegi gazdasági helyzetben, azért, hogy fenntarthassuk az egyensúlyt a tagállamok között, különösen pedig az érintett ágazatokban. Grazie. Köszönöm szépen, Heller képviselő úr. Madame Sartori, um, dear Minister, first... Sartori asszony, miniszter úr, köszönöm szépen a miniszter úr lelkes hozzáállását. Azt hiszem, hogy megmutatta, hogy mennyire érdekli önt a, nem csak formálisan elnökségi képviselő szerepében, hanem személyesen is a Horizont 2020-as program támogatása. Úgy gondolom, hogy ez a pár, és, és örülök neki, hogy a parlament munkáját is ö, megbecsüléssel illette. Először is azt mondta ön, hogy a parlament teljesített. Mit gondol, hogy az ön országa szempontjából mit mit ért el a parlament. Ugye mi elkezdtük a kiválóság felé vezető lépcső program kidolgozását, most ezt meg tudjuk kibővíteni, megpróbálunk egy, megpróbáltunk egy programot kialakítani, és a parlament valóban elérte az eredményt, és elindította ezt a folyamatot. Köszönöm, hogy ön a parlament szerepét magasra értékeli, nagyra értékeli ebből a szempontból, de nyilván ez is egy együttműködés eredménye volt, nem csupán a parlamentnek köszönhető. Aztán a strukturális alapokat összehangoltuk a Horizont 2020-as programmal. A probléma ott van, hogy bizonyos tagállamok nagyon kedvetlenül reagáltak erre, nem nagyon van kedvük a strukturális alapok bizonyos százalékát innovációra, kutatásra, illetve oktatásra fordítani és ezt különösen a növekedési célokra fordítani. Tehát megkérdezném miniszter urat, hogy mit kíván az elnökség annak érdekében tenni, hogy ez valóra is váljon. Hiszen úgy tűnik, hogy a, a Horizont 2020-ra csupán Brüsszelből nehéz lesz pénzeket szeredni, szerezni. A kiterjesztett, kiterjesztési célok a tagállamokon múlnak, hiszen rajtuk múlik, hogy a strukturális alapokból folyósítják ezeket az összegeket a kijelölt célokra. Tehát mit kíván az elnökség tenni annak érdekében, hogy ez valóban meg is valósuljon? Második kérdésem a költségvetéssel kapcsolatot. Tudja, hogy új számítos számítások szerint 10%-os költségvetés csökkentés elé nézünk, tehát 70 millióra csökken a költségvetésünk 77-ről hogyha az infláció beszámításával kiszámítjuk, hogy mennyit csökken. Na most a, a 2014-es, 2015-ös években meg akarjuk tartani a befektetések szintjét, akkor milyen rugalmassággal tudunk számolni annak érdekében, hogy legalább a válság idején is szükséges összegek meglegyenek? A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a gyorsított, felülről, lentről felfelé irányuló megközelítés, ami programonként nagyon fontos, hiszen nem tudunk mindig föl, fölülről várni az intézkedésekre, hanem nagyon sokszor a szakértőktől kiindulva fölfelé kell dolgoznunk. Ezt, a, ezt az eszközt, ezt a gyorsító eszközt hogy tudjuk használni, és egyáltalán fontosnak tartja-e ön ezt? Senki más nem kért szót, úgyhogy ha mindenkinek megfelel, akkor most a miniszter úrnak adom vissza a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Kezdeném Vera képviselő kérdésével. Én azt hiszem, hogy az ön kérdése megfelel Heller úr kérdésével is a fast track kapcsolatosan. Ez ugyanaz a kérdés lényegében. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy igen, problémánk van a gyors végrehajtás terén. A tanácson belül ugye ott vannak a, ott van az összes dokumentum, amelyekkel valami pluszt kell mindenképpen tenni. Ezt megpróbáljuk a legjobbakat, nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e tenni, ami a személyes és a tanács és a parlament közötti példákat illeti, azt látjuk, hogy sokkal gyorsabban tudunk haladni, mint régen, mint régebben, a tárgyalások sokkal gyorsabban folynak, mint a múltban, mert az egyik negatív aspektusa a, annak ugye, hogy a, tehát az emberek azt mondják, az, az utca embere, hogy bürokratikus, lassú a brüsszeli ügy, ügyintézés. Volt két kérdés a, a költségvetési deficittel kapcsolatosan. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a kutatás, a fejlesztés, az innováció terén természetesen sokkal több pénzt szeretnénk látni, ez biztos. Én fél évet töltöttem azzal, hogy a különbözeti, különböző nanotechnológiai, üzleti, egyetemi fórumokon vettem részt, és mindenki mindenhol a pénzről beszélt. Másrészt az egyedüli terület a költségvetésben pontosan ez a terület, ahol nem volt jelentős csökkentés, nem vontak el jelentős összegeket. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Európai Tanács és a Parlament együttesen értek el sikereket. Azt hiszem, hogy a kutatók és az innovatív területeken dolgozók köszönetet mondanak ezért. Én jó magam is ezt teszem. Balcsitis úr a klaszter témával és az infrastruktúrával kapcsolatosan kérdezett, nevezetesen, hogy mik is lesznek a következő lépések. Én őszintén remélem, hogy az együttműködésünk időszerű, lesz, és le tudjuk zárni ezeket a dossziékat. Az 1.8, 1.5 és 7-es cikkeket illetően lesznek viták valószínűleg az ipar képviselői és az európai hivatalnokok, tisztviselők között bizonyos területekre vonatkoztatva mint például az innovatív medicina, nanotechnológia és más területek. Itt az ipar részéről és a kutatók részéről világos kötelezettségvállalást várunk, mert hogyha a kutatásról és az innovációról, az újításról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy hiányzik a kapcsolat a kutatás között, ugye, ugye azt mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk az Európai Unióban, a legjobb gondolataink, ötleteink vannak, technológiai innovációnk van, de nagyon nehezen tudjuk átadni mindezt a termelési ágazatoknak, az ipari ágazatoknak. Tehát itt van egy űr, amelyet be kell tölteni. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megtenni, de ha rámutatunk a problémákra, ha felismerjük a problémákat, akkor együtt megpróbálhatjuk megoldani ezeket. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos kérdés. Garcia Corvallo képviselő tette fel, ha jól e-, ejtem a nevét a következő kérdés megint csak nagyon fontos, a 185 és az 187-es cikkekkel kapcsolatosan megint csak költségvetési téma. Litvánia, mint elnökség, ezekben a dosszékban is szeretne mindenképpen előrehaladást elérni, hogyha megengedik, mellesleg szeretnék majd ismételten eljönni, és itt a bizottságban tárgyalni önökkel ezekről a kérdésektől. Trotman asszony a fiatalokkal kapcsolatos kérdést tette fel, van a mobilitás, brain drain, agyelszívás és a költségvetés megint csak. Azt hiszem, hogy részben már válaszoltam a kérdésére, ami a fiatalok munkanélküliségét illeti. Hát itt az Európai Unióban ez az egyes számú prioritás. Mindenki erről beszél, a fiatalok munkateremtéséről. Vilniusban szintén az egyik fő prioritást ez a téma jelenti. Azt mondani, hogy a fiataloknak nincs munkája, ugye ez azt is jelenti, hogy nagyon nagy eh, különbségek vannak például a különböző képességek között, és a között, amire szüksége van az iparnak, a kutatásnak, a fejlesztésnek. Ugye egyrészt ott vannak a munkanélküliek, a munkaerőpiacon, és nagyon sok, nagy, nagyon sok munkaerőre van szükség Németországban, magasan képzett, kvalifikált munkaerőre van szükség sok országban. Nagyon fontos ez a kérdés, amit Rotman asszony felvetett, és az elnökség, hát mit is tehet ezen a területen? Hát az ICT témában ICT témáról is lesz szó a Vilniuszi konferencián, aztán lesz szó a munkahelyek teremtéséről, az egyetemi képességekről, képesítésekről, a versenytanács két héttel ezután, a találkozó után szintén tanácskozni fog Vilniusban a tanácsnak, tehát megvan a ezzel kapcsolatos ütemtervem. Heller úr, én személyesen szeretnék önnek köszönetet mondani a jó együttműködésért, ugyanis eh, már korábban is elfogadtuk ezt a ezt az együttműködést a Horizon 2020-szal és a parlament hozzájárulását és az önök hozzájárulása végtelenül fontos volt a strukturális alapokkal kapcsolatosan. Elmondhatom, hogy Európában néhány országot meglátogattam, és nagyon fontos az interakció a különböző lehetőségek a 2000, Horizon 2020 között, a jobb irányítás között természetesen meg fogjuk valósítani az, hogy a strukturális alapokat felhasználjuk, beruházásokba befektettünk, a kutatásban eh, annak érdekében, hogy a maximális hasznot tudjuk elérni a mm, társadalmak számára a technológia, az innováció terén. Tehát az kérdése végtelenül időszerű, és eh, mindent megteszünk, hogy maximálisan odafigyeljünk ezekre a kérdésekre az elnökség során. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr! köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy el, bemutatta a programot, köszönetet mondok a kollégáimnak, és a bizottság nevében természetesen köszönetet mondunk önnek, és majd találkozunk valószínűleg még önnel itt az utóbbi hat hónapban. Köszönöm szépen, Mészer úr! Bene, cominciamo subito. Köszönöm szépen. Azonnal folytatnunk kell, ugyanis még van egy délelőtről áthozott napirendi pontunk is. Azonnal Hibner kolléganőnek adom meg a szót az ENSZ 2013-as éghajlatváltozási konferenciájáról fog beszélni. 17-es napirendi pont. Egy pillanatot kérek még, mondja az elnök asszony. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Megpróbálom nagyon röviden elmondani a azt, hogy kollégámmal, kollégáimmal együtt mit fogunk lefedni. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőkkel tartott két héttel ezelőtti találkozót. Egy olyan dokumentumra fogunk majd támaszkodni, amelyet az Envi tavaly fejlesztett ki, ugyanis ez egy nagyon jól kiegyensúlyozott dokumentum. Megpróbálunk minden, illetve minden a bizottságunk számára fontos kérdés szerepel ebben a dokumentumban. úgy gondolom, úgy, úgy tudom, hogy három fő szekcióra lehet őket osztani. Először is az ipar és a versenyképesség, aztán a kutatás, fejlesztés, végül pedig az energiapolitika címet fogják viselni ezeket a szak, ezek a szekciók. Mindegyiket, mindegyikről szeretnék egy kicsit részletesebben is beszélni mindegyikre vonatkozóan kidolgoztam néhány olyan tényt, néhány olyan háttérleírást, amelyet már az rendelkezésünkre álló információk alapján ki tudtuk dolgozni, és aztán minden szekcióra vonatkozólag külön javaslatokkal éltünk az ipar és versenyképességről szóló szekcióban úgy gondoljuk, be kell ismerni, hogy az Nemzetközi Energia Ügynökség adatai arra nézve, hogy az, hogy a széndiokszid kibocsátás helyzete hogy állt globális szinten, el kell ismernünk, hogy növekedett ez a, ez a mennyiség, annak ellenére, hogy az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is csökkentettük a kibocsátást. Úgyhogy fel kell deríteni azt, hogy akkor hol vannak mégis ezek a növekvő kibocsátások, annak érdekében, hogy meg tudjuk fordítani a tendenciát. Másrészt az energiafogyasztás egyre nagyobb mértékű, és minden energiaforrásra nézve úgy ezt tudjuk csak mondani. Nem csak a megújuló energiák fogyasztása fog nőni, teljesen világosan az a tendencia, hogy az egész energia piac kihasználása mellett tudunk csak megfelelő gazdasági egyensúlyt teremteni. Arra is koncentrálnunk kell, hogy vissza kell szereznünk versenyképességünket és előnyünket a technológiai tudás és szaktudás területén, tehát a klímaváltozási konferencia során is erre kell megpróbálni koncentrálnunk. A másik dolog, amire figyelnünk kell, az az, hogy a csúcs találkozóval kapcsolatos tevékenység hatással lesz majd az energia árakra is. Az ipar fejlődésének útját is úgy kell alakítani, hogy minél jobban ösztönözzük a környezetbarát technológiák kialakítását, a hatékony technológiák, a, és az energiahatékonyság kérdése különben is egy olyan kérdés, amelyről speciális dokumentum is készült. Ezt a dokumentumot közösség globálissá kellene tenni. Tehát az, a világ minden részén ösztönözni kéne az energiahatékonyságot. Még egy kérdés van, amely szintén a javaslatunkhoz kapcsolódik. Az európai ipar és az európai fogyasztók készen állnak arra, hogy még ambiciózusabb célokat tűzenek ki a klímapolitika területén, ugyanakkor az ilyen célok elfogadása csak akkor lehetséges, csak akkor megvalósítható, hogyha a világ más gazdaságai is ugyanígy cselekednek nem tehetünk úgy, mint hogyha magányos tengerészként hajóznánk a nagy óceánon, nem tudunk egyedül ambiciózus célokat kitűzni, csak globális összefüggésben érhetünk el eredményeket, úgy, hogyha mások is részt vesznek ebben a tevékenységben. Az Európai Unió kibocsátásai a globális kibocsátásnak csak 11 százalékát teszik ki, és az elkövetkezendő évtizedekben ez még alacsonyabb lesz majd ez a százalékszám. Úgyhogy az Európai Uniónak már csak ezért sem szabadna túlságosan ambiciózus célokat kitűzni a csökkentés területén, hiszen az azt eredményezi majd, hogy az ipar még nagyobb mértékben el elmenekül az Európai Unióból. És akkor majd a termékek importálásával a magas széndiokszid kibocsátás is importálunk el Európán kívülre. Az Egyes, Egyesült Államok most nagyobb hajlandóságot mutat egy globális megegyezés felé, és ez szintén a megújuló energiaforrások és az energia hatékonyságra épülne, mint központi elemre. A konferencia során meg kell próbálnunk minél több ország támogatását megnyerni, nem feltétlenül kis országáról van szó, hanem olyan országokról, amelyek legnagyobb mértékben bocsátják ki a széndiokszidot. Hiszen e-, ezáltal könnyebben a globális célok megvalósítása. Minden fejezet ugyanakkor egy igény is lenne, egy felszólítás arra nézve, hogy a bizottság, a tanács, a külszolgálat működjön együtt, és tevékenyen tegyen annak érdekében, hogy az ilyen dokumentumok elkérüljenek. Aztán a Nemzetközi Energiaügynökség, a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség valamint az Energia Hatékonyság Ügynökség és az Energia Atom, és az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is tevékenyen részt fog venni már e- ebben a folyamatban. Minden lehetőséget meg kell ragadni, minden résztvevőt be kell vonni a folyamatba. Új technológiára kell technológiákra kell koncentrálnunk, hiszen a technológiák azok, amelyek áttörést jelenthetnek, olyan új megoldások jelent, más, megoldásokat jelentetnek, amelyek a klímaváltozási problémára megoldást adnak és nem szabad szűken meghatározni ezeknek a kereteit, hanem mindenféle területen minél szélesebb lehetőségeket kell garantálnunk, ugyanúgy, ahogy velünk közreműködő más országok, illetve gazdaságok is ezt teszik. A kutatásba, fejlesztésbe fektetett pénzt fejleszteni kell. A, az ezzel kapcsolatos törekvések például az e- Egyesült Államokban nagyon aktívak, a Silicon Valley-ban már, a Silicon völgyben már vannak olyan kutatások, amelyek a, a föld mélyéről származó energia kihasználásával szándékoznak majd elérni rendkívül jó eredményeket. A hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az energiahatékonyság a legegyszerűbb módja a kibocsátások csökkentésének, és ez hozzá tud járulni ahhoz, hogy az energia árak emelkedő tendenciáját megfordítsuk, már pedig ez is nagyon, nagy fontos, nagyon fontos szerepet fog játszani a klímaváltozási tárgyalások során. Köszönöm szépen! Mivel be kell fejeznünk a biztos asszony érkezése előtt a munkánkat, Mindenkitől kérem ezután, hogy tartsák tiszteletben az időt. Simánszki kollega három percet kap, mivel ő az árnyék jelentéstevő, és két percet kapnak a többiek. Köszönöm, elnök asszony. Ezen tervezet még valójában tényleg csak egy tervezet, úgyhogy nézzük meg a tárgyalásaink hátterét, a COP18-at. Azt gondolom, hogy ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy miért veszítjük el a türelmünket a globális szintű új megállapodással kapcsolatban. Az a benyomásunk lehet, hogy Oroszország, Kína, Brazília és más fejlődő országok és az Egyesült Államok egyszerűen csak Európára várnak, hogy tényleg felismerjék, hogy a saját maguk által kitűzött célok mennyire fontosak. Tehát nekünk várnunk kell arra, hogy mások is csatlakozzanak ezen globális erőfeszítésünkbe a szindioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozóan. És hát a várakozásunk ellenére a fő ö, versenytársaink semmit sem tesznek, csak üres szózatokat hangsúlyoznak. Semmi sem történik az Egyesült Államokban. Ezért tehát a 19. konferenciának erős üzenetet kell hordoznia, várunk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk. A 2007-es tanácsi következtetések alapján feltételesség kellene tenni mindent, amit Európában teszünk, ahhoz, ahhoz kellene kötni, hogy másokkal megállapodjunk. Tehát fontos kötelességvállalást kell elvárnunk a többi féltől. Ezen kívül persze egyensúlyt kell tartani az ambiciózus környezetvédelmi célok és az ipar között. Emlékeztetnék rá, hogy Angela Merkel mit mondott két héttel ezelőtt egy tanácsülés után, ahol úgy döntöttek, hogy nem akarják megnövelni a széndiokszid szintet az új autókra vonatkozóan. És ezt angolul szeretném idézni. Sitting here talking about employment, we have to take care that notwithstanding the need to make Figyelembe kell vennünk, hogy attól függetlenül, hogy a környezetvédelem szintjén előrelépésre van szükségünk, a saját ipari alapunkat is védenünk kell. Másként fogalmazva, hogyha a mi állásfoglalásunk lehetővé teszi, hogy ilyen szlogent hangoztassunk, akkor higgyünk annak, amit Angela Merkel mond a beszédében. Köszönöm szépen Simanszki kollégának. Vidal Quadras úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Hibner asszonynak a munkájáért. javaslatai igen, arra mutatnak rá, hogy nagyon fontos területről van szó a CO2 kibocsátások, az Európára és az Egyesült Államokra is vonatkoznak. Növekszik a CO2 kibocsátás világszinten. Ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Unió csak 11%-kal felelős a kibocsátásokért, és a jövőben még inkább csökkenni fog ez a számadat. Mert ugye látjuk, hogy világszinten növekszik a lakosság, és a növekvő lakosság sokkal több energiát fog felhasználni. Tehát itt egy ellentmondással állunk szemben, az európai nagy erőfeszítések egyrészt, tehát hogy csökkenjen a kibocsátás, és másrészt világszinten a növekvő CO2 kibocsátás van éppen ezért egyetértek Hibner asszonyal és Simánszki úrral is. Nagyon elmélyülten kell az európai ipart megnézni, hogy hol lehet minimálisan csökkenteni a következményeket, csökkenteni kell a költségeket és a kihatását mindennek a növekedésre. Sok esetben igenis módosítani kell a gazdasági szinten a különböző erőfeszítéseket. Világszintű akcióra van szükség, hogy a székhalatváltozás ellen felvegyük a harcot. Nagyon óvatosnak kell lennünk, oda kell figyelnünk, hogy felvegyük a harcot a méltánytalan konkurenciával is, itt az, e- elsősorban az export tevékenységre gondolok. Aztán vannak olyan ö, akciók is, amelyek arra mutatnak rá, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk. Tudjuk, hogy Európa egységesen akar fellépni, tudjuk azt, hogy a határokon átnyúló tevékenységek mennyire fontosak. Ugye lesz egy novemberben egy konferencia, erre készülünk, és mindent meg kell tenni, hogy sikeres legyen ez a konferencia. Végül pedig csatlakozom Hibner asszonyhoz, amikor is ugye azt mondja, hogy mennyire fontos a hatékony, az energia hatékonyság és mennyire fontos a CO2 kibocsátások csökkentése. Ugye mindezt elmondta ő is, a szövegben, szövegében is benne van, és az előadásában is elmondta. Köszönöm szépen. Hol, képviselőasszony? Nincs. Nincs itt, nincs itt a teremben. Carvalho asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy Európa olyan helyzetben van, ahol a kompetitív előnyhöz juthat, de rendkívül homályosan foglalkoztuk meg a platformot. Tehát a kopot mindenképpen fel kell használni arra, hogy Európa visszatérjen az elveihez, és az állásfoglalásunkban is ki kell hangsúlyozni azt, hogy a bizottság az, elvekhez, az elveket fogja követni. Nos, hat pontot szeretnék felvetni, amelyet fontosnak tartok. Először is, ami a jövőbeli megállapodást illeti, nem szabad, hogy ez két alapkategóriája ossza majd a világot, mint ahogy a Kyoto jegyzőkönyv is felosztja a világot iparosodott és fejlődő országokra. és az elérendő célkitűzések csak az iparosodott országoknál kerülnek megfogalmazásra. Mi azt szeretnénk, hogyha minden ország hozzájárulna ezen globális erőfeszítéshez, a kapacitás kiépítéséhez, és például ez kapcsolódik a mutatók kidolgozásához, például az egyfőre jutó GDP, a kibocsátások szintje, a technológiai fejlettség szintje, tehát elég könnyen meg lehet határozni egy ilyen mutató táblázatot vagy hálót. Másodszorban az egyes országokkal kapcsolatban meg kell határozni, hogy az egyes specifikus ipari ágazatokra vonatkozóan globálisan hogyan lehet a célkitűzéseket meghatározni. Ezeket össze lehet kötni. Tehát egy ország teljes gazdasági célkitűzéseit össze lehet kötni az ágazati globális célkitűzésekkel, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy elkerüljük, hogy a széndiokszid termelést kihelyezzék más országokba. És a alulról felfele építkező kezdeményezéseket, például a város szintű kezdeményezéseket támogatni kell, és mechanizmusokat kell kiépíteni és erősíteni, és a különböző ITS e jellegű kvótarendszerhez kell kötni az egész világon. A CDM-et fenn kell tartani, de javítani kell azon, hogy sokkal egyszerűbbé tegyük. Fontos, hogy ez ország alapú és ágazat alapú legyen. Ötödik sorban pedig az energia hatékonyságra is koncentrálnunk kell, nem csak a széndiokszid kibocsátásra. Hatodik pont végül pedig az, hogy az együttműködés a kutatási és technológiai fejlesztésben fontos. Obama elnök utalt a tiszta technológia piacra, amelyet szeretne létrehozni harmadik országokkal, és ez egy nagyon jó felvetés, amit bevehetnénk. Ezt írásban is elküldhetem az előadónknak ezen felvetéseimet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pródi kollega lesz az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik előttem szólaltak fel. Én nagyon szkeptikus vagyok a megállapodások kimenetelét illetően, ugyanis idáig még semmiféle választ nem kap, hallottunk a bali nyilatkozattal kapcsolatosan. Itt differenciált felelősségvállalásról kell beszélni, és ez egy nagyon központi kérdés. Hogyha egy globális megegyezést szeretnénk, hogyha nincs egy globális megállapodás, akkor az egésznek semmi értelme. A Kiotóval ugye egy olyan választást indítottunk el, egy olyan pi, piacmechanizmust indítottunk el, amely nem működik akkor, hogyha a kibocsátások 50%-át ingyen úgymond szétosztják, és nincs meg a backloading. Reméljük azt, hogy a helyzet meg fog változni, és a piacmechanizmusok között interferencia lesz. Továbbá a kiotai egyezmény fejlett és fejlődő országok között tesz különbséget, ahogy erre utaltak. Ez sem vezet sem erre. Döntenünk kell egy olyan javaslatra, amely teljesen más, és amely a méltányosságon, az egyenlőségen, az igazságosságon alapul a fenntartható szinteket kell biztosítani, és mindenki számára, akik a Földön, a bolygón laknak, megfelelő módon kell biztosítani. Nem lehet ingyen osztogatni valamit, fizetni kell mindenért. Mellesleg a bali nyilatkozatban is benne van mindez. Különben az egész nem működik. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalásokat. A bizottság itt van, jelen van a bizottság képviselője? Itt van valaki? Igen. The commission welcomes... A bizottság üdvözli a tisztelt képviselők vitáját a COP19 konferencia felé vezető útról. Minden kulcsfontosságú kérdést felvetettek itt a vita folyamán. A még mindig növekvő kibocsátásokat, a klímaváltozást, az energiahatékonyságot, az energiafogyasztás és a megújuló energiák helyzetét, illetve a jelentőségét, a versenyképességet, a technológiákkal, és a kulcsfontosságú elveket, például azt, hogy az új megállapodás ne kétoldalú, kétpólusú legyen, és megemlítették azt a kulcsfontosságú elvet is, hogy a kiotói jegyzőkönyv mennyiben játszik itt szerepet. Az új megállapodást 2015-ben kell, el kell elfogadni, és 2020-tól lesz majd érvényes. Az ezen folytatott munka nagyon jól folyik, igen biztató hírek vannak. Az alapvető elemei a megállapodásnak már léteznek, és mindenkire vonatkozó kötelező jelleggel szeretnénk ezt, az, ezt a megállapodást elkészíteni, annak érdekében, hogy a közös célunkat elérjük, tehát a kibocsátás, illetve a hőmérséklet elmelkedésének megállítását. A jelentéstevő asszonynal egyetértek abban, hogy nem hajózhatunk magányos tengerészként a globális óceánon, a többi gazdaságnak is ugyanolyan módon részt kell vennie ebben a folyamatban, ösztönözni kell őket, és a Koreától, Egyesült Államoktól, Mexikótól, más fontos szereplőktől, Kínától például kapott hírek alapján úgy tűnik, hogy ők is hajlandóak részt venni majd ebben a folyamatban. Tehát ez mind nagyon biztató, természetesen még nagyon sok feladatot kell addig elvégeznünk a nemrég folytatott viták azt mutatják, hogy a 2014-es év lesz majd az ambíciók éve. Ekkor kell a résztvevőknek valóban ambiciózus elkötelezettséggel és kötelezettségvállalásokkal érni, élniük, amikor a finanszírozásról szóló tárgyalások megkezdődnek. A varsói megállapodás fényében egy lépcsőzetes folyamatot fogunk majd kialakítani, amely a megállapodáshoz fog vezetni, és ezzel kapcsolatban közös intézkedéseket, kezdeményezéseket is tervezünk mm, különböző energiaforrásokkal kapcsolatban a nemzetközi együttműködés terén. Végül pedig arra is emlékeznünk kell, hogy az Európai Unió hajlandó a kiotói jegyzőkönyv második szakaszáról szóló megállapodás aláírására, és ezzel kapcsolatban is lesz majd egy kon- konkrét javaslatunk, ehhez számítunk az önök támogatására is. Köszönöm szépen, és Hibner kolléganő zárja le most a vitát. Három percet kap. Köszönöm szépen. A legtöbb kollega olyan témákról szólt, el kell ismernem, amelyekről én inkább általánosságban beszéltem, hogy Simánszi kollégámnak válaszoljak, mivel nem akarunk visszatérni a, a nem sikeres dokumentumhoz, vagy dokumentumokhoz, és amelyek terén semmiféle előrehaladást nem értünk el megpróbáltuk felállítani a diagnózist. Igen, igaz az, hogy specifikus válaszokat, megoldásokat várunk. Nem azt akarom mondani, hogy mások ö, csalni akarnak velünk szemben, vagy pedig ö, elkülönítenek bennünket. Vannak szövetségeseink is, és a globális ipar terén szeretnénk elérni eredményeket, persze vannak ezen a területen is problémák, vannak ellenségeink, és hogyha ezeket próbáljuk megkeresni, akkor gazdasági együttműködése van velük szükség. Hallottuk, hogy mit mondott Angela Merkel is, Köszönöm, ami elhangzott, köszönöm a kollégáknak a helyzetet az európai iparban. nyomunk kell követni, figyelni kell, mert nem csak klímával kapcsolatos kérdések merülnek fel, oda kell figyelni a versenyre is. Ahogy Alejo, amit Alejo mondott, nagyon fontos, hogy Európának egy hangon kell felépni, egy hangon kell szólnia a tanács ugye sokszor egy dolgot mond, aztán a bizottság más dolgot, mi egy harmadik dolgot, egy közös álláspontot kell kialakítani. Kárvályó kolléganő javaslatait elfogadom, kiegészítem a szövegemet, köszönöm Pródi kollégának, amit elmondott. Én igazából nem hiszek annyira ebben a kiotói jegyzőkönyvben, vagy egyezményben. A rendelkezések, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak, olyan kritériumokat tartalmaznak, amelyeket alapul vehetünk, és kidolgozhatunk egy jó dokumentumot mindenki számára. Elnök asszony, köszönöm szépen Hibner kolléganőnek, és átadom most a szót Niki Cavella kollégának az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése témájában. Az eszmecserére körülbelül 20 percünk van. 5-7 percet kap Cabella kollega nő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság javaslatában olyan innovációkat, olyan befektetéseket akar ösztönözni, amelyek az alternatív üzemanyagokat és az alternatív infrastruktúrát fejlesztik, tehát ilyen formán új résztvevőket szeretne vonzani a piacra, és ösztönözni a versenyt. Jelenleg az új technológiák, az új járművek helyzete nehéz a belső piacon, nagyon nehéz nagyobb részesedést megnyerniük. Azok az autók, illetve járművek, amelyek nem olajszármazékú üzemanyaggal működnek, nagyon nehezen tudnak a piacra jutni, nagyon nehéz őket ugyanis tankolni, vagy feltölteni, nincs megfelelő lehetőség még erre. Úgyhogy ebből a szempontból üdvözlöm a bizottság javaslatát, teljes egészében úgy gondolom, hogy nagyon jó ötlet az infrastruktúra kiépítése az alternatív üzemanyagok területén. Az a célunk, hogy az Európai Unió föld, földgáztól és kőolajtól való függését csökkentsük. Különösen a vezetők érdekeit kell figyelnünk, és semleges, technológia semleges megoldásokra kell koncentrálnunk. Támogatnunk kell az e területen végzett kutatást és fejlesztést, és minél gyorsabban a piacra kell juttatni az új technológiákat. Benyújtottam a szerintem szükséges módosítókat, és úgy látom, hogy a bizottság bizonyos tipologizáló tevékenységet is igyekszik majd ö, ö, itt végezni, amely a határokon átnyúló jelleg miatt szintén nagyon fontos hiszen nem lehet harctéré változtatni a területet, akár Németország és Franciaország, akár Németország és Görögország között. Tehát benyújtottam a módosítómat, megpróbálok majd kompromisszumot kialakítani a különböző ellentétes vélemények között. Remélem, hogy ehhez megkapom az önök támogatását is. Nagyon fontos tehát, hogy a legújabb technológiákat figyelembe vegyük, többek között az USA-ban kifejlesztett technológiákat is. A bizottság talán erre is koncentrálni tudná, ezt is figyelembe tudná tenni. És hogyha ezt meg tudják tenni, akkor úgy gondolom, hogy mivel onnan olajexport is származhat, majd realista módon kell megtekinteni ezt az egész helyzetet. A kőolaj ugyanis nem fog nagyon gyorsan eltűnni az életünkből, viszont az Egyesült Államokban már olcsóbb a földgáztermelés, úgyhogy már sokkal több földgáz létezik, mint korábban, a, és talán a földgázzal kapcsolatos hálózatokat lesz majd érdemes kifejleszteni, és így az olajjal működő, olajszármazékokkal működő autók helyett, járművek helyett inkább a földgázzal működő autókra kellene koncentrálnunk. Aztán az otthoni újratöltés is nagyon fontos, különösen a messze fekvő, illetve a mezőgazdasági területek szempontjából. Ö, itt is nagyon nagy fejlődés várható, várható az USA-ban 2017-18 folyamán. Európában is kellene ezzel foglalkoznunk, de úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatos javaslat még nincs, ezért én kiegészítettem módosítókkal ezt a területet is. Ez egy új terület, amelyel kapcsolatban új kezdeményezésekre van szükség. Természetesen ambiciózusnak kell lennünk, ambiciózus célokat kell kitűznünk, de azért a realitás talaján kell maradnunk. Az Európai Unió ö, rendelkezésre kell, hogy bocsássa a kutatásra szánandó összegeket, és azt a típus egységesítési munkát is el kell végezni, amelyel a határokon átnyúló üzemanyag megújulási projekteket tényleg meg lehet valósítani. Várom a kommentárjaikat, és várom az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen Niki Czabelának. A, most Brezina ö, kollega kap szót, az árnyék jelentéstevő következnek három percben. Köszönöm szépen a szót. Ami a bizottság javaslatát illeti, köszönöm szépen, a különböző alternatív üzemanyagokról szóló javaslat egy jelentős javaslat. Köszönöm Cavela asszonynak ezt a jelentést. Neki nagyon sok jó kezdeményező ötlete van, Tudjuk, hogy van számos alternatív üzemanyag, a földgáztól kezdve minden folyékony és szolid üzemanyagok. Meg kell határozni a különbségeket a töltőállomásokkal kapcsolatosan is azt hiszem, hogy harmonizálni kell európai szinten, sőt, globális szinten a helyzetet, ugyanis fontos az, hogy határokon átnyúlóan is biztosítani lehessen európai szinten az üzemanyagok, üzemanyag ellátást, a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy minimális hálózatot alakítsanak ki, és a tagállamok számára lehetőséget kell nyújtani, hogy az így meghatározott célokat meg is valósíthassák. Nem tudom, hogy jól értettem-e a jogszabály bizonyos részeit, de például az elektronikus autóval kapcsolatosan az, az indukciós feltöltést elfelejtették-e, vagy nem, nem tudom. Szeretnék együttműködni Cavele asszonyjal és a többi árnyék jelentéstevővel. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Langen kollega következik. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégáim! olyan tervet kell kialakítanunk, amely ugye mivel nagyon sok pénzzel jár, értelmes intézkedésekre kell, hogy kimenjen. Nem tudom például, hogy a, annak a kiválasztása, hogy ezek a töltőállomások hogy, hol lesznek, hogy ennek a kiválasztására valóban a távolsága megfelelő kritérium. Ugye azt mondtuk, hogy minden 200 vagy minden nem tudom hány kilométerenként kell, hogy legyen egy töltéállomás. Most akkor az lehet, hogy azt eredményezi, hogy egyszer egy Párizsból Stockholmba igyekvő autó majd ott meg tud tankolni, míg Párizs környékén lehet, hogy sokkal nagyobb szükség van több töltőállomásra, úgyhogy nem feltétlenül helyes az, hogy a távolságot határozok meg kritériumként, mert nem tudjuk pontosan, hogy a kereslet majd milyen lesz az ilyen töltőállomások iránt. Másodszor, a dugaszoló aljzatokkal kapcsolatos szabványokat is át kell gondolnunk. Ugye az elektromos autókkal kapcsolatban kétfajta dugaszoló aljzat létezik. Van egy normál, szokásos váltóáramra tervezett dugaszoló aljzat, amelyet a kettes típus névvel említünk, illetve nevezünk, de hölgyeim és uraim, 8 óráig tart, mire egy autót így feltöltünk ennek segítségével, és ugye, hogyha a munkahelytől messze, vagy a lakástól messze levő töltőállomásukon nem lehet, ezt, nem lehet az autó töltését elvégezni, hiszen senki nem fog 8 órán keresztül parkolni egy töltőállomáson. Na most akkor az a fontos, hogy itt a gyors és a lassú töltés lehetőségeit egyaránt megpróbáljuk ösztönözni, és olyan szabadalmakat, olyan, olyan, olyan sztenderdeket alakítsunk ki, amelynek segítségével mind a kettő lehetséges. Tehát itt is vigyáznunk kell, hogy, hogy ezeket hogy osztjuk el, hogy ezeket, hogy ezeknek a gyakoriságát és elhelyezkedését hogy határozzuk meg. Aztán a finanszírozás kérdése. Struktúrákat szeretnénk kiépíteni, de ezeknek csak akkor van értelme, hogyha a járműveket később meg, megvásároló emberek ezeket ki is tudják majd használni. Tehát nem érdemes rengeteg közpénzt, rengeteg anyagi erőforrást befektetni olyan állomások kiépítésébe, amiket aztán majd nem használjuk ki. Köszönöm szépen, Hólasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönet mondani, köszönetet mondani az előadónak ezen véleményét, és azért, hogy ennyire jól együttműködött, és ezt felkínált, ezt üdvözöljük. Rendkívül Pozitív javaslatnak tartom ezt a bizottság részéről. Nagy a függősége az Európai Uniónak a kőolaj területén, 90%-os, és ennek rendkívül nagy kihatása van arra a pénzre, amit ezért mi kifizetünk, és a gazdaság költségeire, és az ellátás biztonságára is. Ugyanakkor felmerül az éghajlatváltozás csökkentésének a kérdése is, és hogyan lehet a széndiokszid kibocsátást legalább 50%-kal csökkenteni 2050-re. Tehát ez egy javaslat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozóan, erre mindenképpen szükségünk van. Ezt nem lehet, a függőségen nem lehet csökkenteni, hogyha ezt az infrastruktúrát nem alakítjuk ki. Fontos erre emlékeznünk, és betartani a javasolt normákat azért, hogy ezt az infrastruktúrát valóban be lehessen vezetni. Különösen üdvözlöm azt a javaslatot, aminek célja, hogy közösen szabványosított interfészt alakítsunk ki az újratöltés állomásokra, az újratöltő állomásokra, hiszen mi szeretnénk, hogy az EU egységes piacaként folytatódna ez a munka. Talán egy kicsit visszább kellene lépnünk a határidővel kapcsolatban, ugyanis bizonyos térségekben, bizonyos helyeken valóban úttörő munkát végeznek az infrastruktúra szempontjából, nem feltétlenül a szabványok bevezetésével kapcsolatban, mint a hármas mellékletben találhatunk, és ezért azt gondolom, hogy biztosítani kellene, hogy kellő idővel rendelkeznek azért, hogy az új szabványokat be tudják vezetni. Ami Cevela asszony véleményét illeti, nem hiszem, hogy megfelelő lenne, hogyha a tagállamok végeznék el a költséghatékonysági tanulmányt. Ez túlságosan nagy teher lenne. Hogyha ilyen elemzést végeznek, akkor meg kell néznünk a jelenlegi helyzet költségeit, a kőolaj, a széndiokszid kibocsátás jelenlegi szintjén, tehát szinte lehetetlen ezt felmérni, és a tagállamnak ezt felmérni, és nem hiszem, hogy tőlük kellene ezt kérnünk. Fontosnak tartom, hogy magas szintű szabványokat várjunk el, és hogy a, a, persze a tagállamok és a kormányfők elmondják nekünk, hogyha ezt nem tudják megtenni. Szeretném, hogyha pontosítanánk, hogy ami a hidrogént illeti és az ötös cikket, az infrastruktúrát az egész országon, az egész ország területén keresztül alkalmazni kell. Görögországban és az Egyesült Királyságban, ahol szigetek is vannak, ez nem igazán reális célkitűzés, úgyhogy talán inkább a fő kontinentális területre kellene korlátozni ezt az előírást. Ami a 4.6-os cikket illeti, azt mondja, hogy intelligens mérőeszközökre van szükség. Nos, az, hogy a háztartásokban ilyenek legyenek, amikor valaki otthon tölti fel a gépet, akkor ez lehetséges, de a nyilvános újratöltésnél nem biztos van erre szükség, hiszen egyensúlyt kell a tárolási és az újratöltési kapacitása, hiszen hogyha valaki ezt nyilvános helyen teszi, akkor ott nagyon gyorsan akar újra tölteni, tehát ennek költsége van, de nem biztos, hogy van ennek előnye is. Ugyanakkor garantálnunk kell azt is, hogy a javaslat szövegében a vezeték nélküli töltésről is hivatkozzunk. A nyolcas pontban lehetőséget kell adni a fogyasztóknak arra, hogy más áramellátást ellátási lehetőséget is kapjanak az újratöltéshez a verseny szempontjából, tehát biztosítanunk kell, hogy ez továbbra is lehetőség. Végül pedig úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy kiemeljük, hogy a szabványosítás a különböző csövekre is vonatkozzon, hiszen fontos, hogy egyszerű és megfelelően meghatározott rendszert vezessünk be rájuk vonatkozóan. Köszönöm. Most pedig Tosanovszki kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni ezt a szöveget. Ez a téma végtelenül fontos téma. Éppen ezért úgy gondolom, hogy még nagyon sok kérdést lehet feltenni a témával kapcsolatosan, ahogy ezt már a kollégák is elmondták. Az eszmecsere elég nehéz most ebben a szakaszban, ugyanis nem tudjuk még, hogy mely technológia lesz úgymond a nyertes technológia, és talán nem kellene most olyan meghatározásokba, adminisztratív definíciókba bocsátkozni, mert még semmiről sem döntöttünk, nem választottunk ki semmilyen technológiát az üzemanyagot illetően, az infrastruktúrákat illetően. Nekem is lenne néhány kérdésem, ahogy Langen kollega is mondta, hogyan lehet meghatározni a távolságot különböző töltőállomások között, ugye itt a földrajzi szempontokat is figyelembe kell venni országoktól változóan, hol telepítsünk töltőállomásokat, van magán és állami jellegű létesítmények, tehát nem tudjuk, hogy még mi lesz a helyzet ami pedig az újratöltést illeti, a csatlakoztatást illeti, természetesen volt egy olyan időszak, amikor nagyon különböző GSM-ek léteztek, megpróbáljuk persze stabilizálni a helyzetet, de úgy gondolom, hogy a fejlődés még nem érkezett el a csúcsára. Jelenleg még nem tudtuk a az elemek, nem tudtunk az elemeken túlhaladni. De ami a távolságokat illeti a különböző létesítmények között, még nagyon is fontos témát jelentenek. Másrészt ez egy nagyon fontos vita, igenis ezen az úton kell eljárnunk, szabványosítani kell a különböző újratöltési helyeket, de ne legyünk túl szigorúak a tagállamokkal szemben, mert a helyzet nagyon-nagyon különbözik tagállamoktól függően, és láttuk, nem tudjuk még, hogy mely utat fogjuk választani. Most még csak az út elején vagyunk, de letelt a három perc. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Tosanovszki kollégának. Mészáros úr kapszott két percben. további bővítése, mégis szeretnék elmondani néhány aggályomat. Túl ambiciózusnak és elég nehezen és drágán megvalósíthatónak tartom a bizottság javaslatát Figyelembe kell venni a tagállamok helyzetét, amelyek különböznek, és az infrastruktúra mai fejlettségi fokának a nagyon különböző helyzetét az egyes tagállamokban. Elsősorban a szegényebb tagállamok, és köztük közép-kelet-európa tagállamai is ezen a téren bizony nem eléggé fejlettek, mégis úgy gondolom, hogy komoly terheket róna a költségvetésre. Valahol ebben a javaslatban azt érzem, hogy a bizottság még nem teljesen piac érett technológiákat kíván elterjeszteni vagy támogatni jogszabályi köt, kötelezéssel, és ez egy picit zavaró, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez teljesen helytelen, természetesen csináljuk, viszont figyelembe kell venni a költségeket. A bizottság becslése véleményem szerint alul van értékelve, a nagyon sok járulékos költséggel kell még számolni. Nem elegendő az elektromos feltöltő pontokat kiépíteni, hanem azt, azt ellátó hálózati kapacitást is bővíteni kell, hogy odajusson az áram. Ahhoz, hogy az elektromos autót vásároljon a lakosság, megint jelentős állami árkiegészítésre lesz majd szükség teherviseléshez ki fogja viselni a terheket, a költségeket a magánszektornak fog kellni valószínűleg viselni, ezzel közvetve majd a vásárlókra fog kerülni ez a teher, és a tervezet különösen nagy terhet, terhet róna majd a szegényebb tagállamokra, ahol nem csak a költségvetési korlátok, hanem a lakosság vásárlóereje sem teszi lehetővé, hogy a gépkocsipark összetétele mondjuk 2020-ig számottevően átalakuljon. Kockázatot látok ebben a nagyobb, a nagyobb méretű beruházásban, nagy eséllyel minimális méretű piacokhoz jutnánk csak, jutna az infrastruktúra, amely így kihasználatlan maradna, mivel jelen állapotukban még éretlen, nem, egész, nem egészen érett technológiákat támogatunk, nincs véleményem szerint garancia arra, hogy ezek a technológiák teljes mértékben minden tekintetben éretté válnak, ugye van benne kockázat, és még szeretnék az adózási vonatkozásokról egy, szót mondani, egy pár szót mondani ha az alternatív üzemanyagok a hagyományos üzemanyagokkal azonosan adóznak majd, akkor elvesztik látszólagos olcsóságukat. Az elektromos áram uniós adóminimuma 40-szer alacsonyabb a benzinnél. A CNG a legtöbb országa pedig adómentes, úgyhogy ezt is véleményem szerint tekintetbe kell venni, és a, és a, és a, szén, és a széndiokszid kibocsátás pedig e, természetesen csökken ezáltal, de az LNG és a CNG is tartalmaz szint, szenet és széndiokszidot, és a villanyenergia előállítása kőolaj, gáz és szén alapon természetesen szintén széndiokszid kibocsátással jár. Köszönöm szépen. Bidel Quadras. Vidal Quadras képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai függőség kifejlesztése terén, a fenntarthatóbb energiarendszerek terén a bizottságnak ezen javaslatát üdvözölni kell. Természetesen az egyik akadály hidrogén, elektronikus autókra vonatkoztatva a probléma az infrastruktúrát illeti. Ugye ezeket az energiákat termelni kell, raktározni kell valahol, szállítani kell, ahogy Csabella asszony elmondta, az újratöltés kérdése még egyáltalán kérdésével még nem foglalkoztunk, még ez nem a rendelkezésre oda kell figyelni a költségekre is, amelyek lehetővé teszik az alternatív üzemanyagok előtérbe helyezését, ugyanis ezek drágába kerülnek, mint az olaj. A célkitűzéseket persze nem lehet anélkül elérni, hogy ne fizessük meg ennek az árát. Foglalkozni kell minden olyan problémával, amelyek kapcsolatban vannak a ezekkel az üzemanyagokkal. Az elektromos járművek egyfajta alternatívát jelentenek, de problémát jelent a, az a helyzet is, hogy a, az áram ára is magasabb, ami a hidrogén alapút, alapú gépjárműveket illeti, itt is beruházásokra van szükség, de a hatékonyság még mindig nem biztos. Sajnos, hogy Pródi úr nincs már itt a teremben, ő egy sokkal optimistább perspektíváról tudott volna beszélni. Azt hiszem, hogy együtt sikerül majd az energiafüggőségünket csökkenteni és zöldebbé tenni a környezetünket, de ne veszítsük el soha a szem előtt azt, hogy mennyire fontos biztosítani az egyensúlyt a fenntarthatóság és a verseny között. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjét kérem, hogy két percben szólaljanak fel, és Cavella asszony úgy szintén, ugyanis késésben vagyunk, jönni fog a biztos asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az en, Tabela asszonynak, a jelentéstevőnek, aki felismerte azt, hogy mennyire fontos a beruházók felé üzenetet küldeni, az infrastruktúrát fejleszteni kell az alternatív üzemanyagok infrastruktúra terén. Az ITRE bizottság tagjai elmondták, hogy mennyire függ Európa az olajtól, a szállítástól, éppen ezért alternatív üzemanyagokat kell kialakítani a jövő számára. Ezek az üzemanyagok még mindig nagyon drágák, és hiányzik az infrastruktúra az újratöltés terén minimum újratöltő állomásokra és feltöltő állomásokra van szükség annak érdekében, hogy a fogyasztók is megfelelően legyenek ellátva. Itt a világosságot kell biztosítani, meg kell nézni, hogy mi a jövőben, a, mik lesznek a lehetőségek, mik a korlátok az alternatív üzemanyagok terén, mi a technológiai fejlesztés lehetőség ezen a terén. Aztán ott vannak a szállítási módozatok, egy technológiailag semleges megközelítésre van szükség. A kötelező érvényű célkitűzések bizonyos tagállamokban már előtérbe kerültek. A jelentéstevő munkája fontos ezen a területen, összehasonlítva az USA-val, Kínával, Japánnal már is késésben van Európa. Elnök asszony, köszönöm szépen. Niki kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm minden kollégának a megjegyzéseket. Leírtam a kérdéseket, és várom a konstruktív együttműködést. Köszönöm a szót. Grazie, veramente bravissima. Köszönöm szépen, tényleg nagyon rövid volt. Önök nagyon jól tudják, hogy szeptember másodika a módosítók benyújtásának határideje, és akkor még majd visszatérünk a témára. Az utolsó napirendi pontunk, a 22 kértük a biztos asszonyt, hogy egy kicsit később jöjjön, és 20 percet kapunk a következő vitára. Trotman asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék néhány dologra utalni, mindössze nem részletesen fogom a jelentésemet bemutatni, ugyanis itt időkorlátok vannak és Krúz asszonya is fogunk lényegében hasonló témákról beszélni. Köszönetet mondok a kollégáknak a szóbeli vagy írásbeli hozzájárulásaikért. Szeretném elmondani, hogy ez a jelentés szeretné a Telekom csomagot elemezni, az elektronikus hírközésre vonatkozó szabályozásról szól ez a jelentés. 2007-ből 2007-ben született a javaslat, 2009-ig eh, foglalkoztak vele, eh, és eh, a végrehajtást is elindítottuk. Szeretnék valamit tisztázni. Az én célom nem az, hogy mindenáron a jelenlegi állapotban őrizzük meg a csomagról szóló dokumentumokat. Én bizonyos kompromisszumok miatt egy kicsit frusztrálva érzem magam, hogy a tanácsal elértünk kompromisszumokat, de hát itt a technológiai fejlődésről van szó, valamint a piaci helyzetről egy módszertani elvre szeretnék utalni. Még nem beszélhetünk se sikerről, se bukásról, úgymond, mert nincs meg a rálátásunk. A kiinduló pont az az az, hogy meghatározzuk, mi az, ami működik a telekommunikációs csomagban, mi az, ami nem működik, és miért nem működik. Olyan témákat kell felvetnünk, amelyek a következő mandátum során is még folytatódnak. Én különböző módosításokat javaslok a különböző cikkekre vonatkozóak. Ugyanis meg vagyok arról győződve, hogy egy elmélyült tanulmányozása a ö, hírközés vagy a távközlési területeknek nagyon fontos a, ö, jogalko, a társjogalkotók szempontjából is az átláthatóság biztosítása is az egyik alapvető feltétele a beruházásoknak. Időt kell tehát szállni az elemzésre, meg kell egyezni a különböző orientációkban, útmutatókban, a parlament hangját is meg kell hallgatni. Ennek a saját kezdeményezés jelentésnek tehát ezek a főbb szempontjai, fel kell tenni a kérdéseket, elemezni kell, és meg kell határozni a piacokat, a szimmetrikus és aszimmetrikus szempontokat, az ex ante és az ex post folyamatokat, ahogy a 7.7.a cikkek erre utalnak egy, a piac optimális működését kell garantálni, csak úgy, mint a beruházási feltételeket, ugyanis ez lényegbe vágó. Átláthatóságra van szükség, különböző intézkedéseket kell egymásra egymás után megvalósítani, erőfeszítéseket kell tenni a biztonság terén, a fogyasztók számára, az elégedettséget kell elérni. Konzultáltam különböző kollégákkal, azt láttam, hogy sok esetben nem vettünk mindent figyelembe, sokkal többet vettünk volna figyelembe a tagállamok részéről is új jogalkotási javaslatokat javasolnak, pedig még mindig van lehetőség arra, hogy bizonyos intézkedéseket a, megtegyünk. A 15.4-es cikkben például aztán új generációs folyamatok bevezetése, a passzív infrastruktúrára is lehet utalni módosításokra van szükség, kiegészítésekre is szükség van, de a javaslatokat egy előzetes értékelés nélkül nem lehet megtenni. Hatástanulmányra van szükség, szociális tanulmányra van szükség, előzetes és elmélyült konzultációkra van szükség a különböző érintett felekkel. Azt hiszem, hogy mindenkinek elemezni kell a helyét, a rendeletnek el kell kerülnie a torzításokat, figyelembe kell vennie minden szereplőt, az új szereplőket is, oly módon, hogy elkerüljük mind a fiskális, mind pedig a gazdasági torzulásokat, torzításokat, a megfelelő folyamatokat indítsunk el. Elnök asszony, koherenciára van szükség mindenki számára, koherenciára van szükség a jogalkotás terén, a stratégia terén, mert csak így lehet a megfelelő jogi garanciákat biztosítani a fogyasztók és az ágazatok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ott már kollega következik. Köszönöm szépen, köszönöm Trautmann asszonynak ezt a jelentést. Nagyon pragmatikus és jövőbe látó módon határozza meg az elvégzendő feladatokat. A hírközlésről nagyon gyakran elmondtuk azt, hogy fejleszteni kell, de ugyanakkor a telekom, a hírközlés és a számítástechnika nem csak lehetővé teszi az innovációt, a hatékonyságot, a versenyképesség növelését, hanem az ehhez való infrastruktúrát is megteremti, és ezért nagyon fontos tesztje annak, hogy Európa valóban fel tudja venni a versenyt a világ többi részével. Hogyha ebből a szempontból tekintjük meg a helyzetet, úgy gondolom, hogy a jelenlegi Telekom csomag egyelőre nem teljesítette a tőle elvártakat. Valószínűleg túlságosan lassan hajtják végre, nem használják ki minden lehetőségét, nem használnak ki minden csomagatta lehetőséget, úgyhogy ki kell mondanunk, nem sikerült elérni a Telekom által kitűzött célokat, Európa ezen a területen lemaradt. Ha az európai e, hírközlési piacon belüli helyzetet nézzük, versenyhelyzetet nézzük, úgy tűnik, hogy túl sok a szolgáltató, de ugyanakkor túl kevés is. Sok szolgáltató e, működik az Európai Unió teljes területén, e, de fogyasztónként csak két-három egymással versengő versenytársal találkozunk. Tehát egyszerre túl erős és túl gyenge a piac. Túl erősek a szolgáltatók a saját piacukon, és ezért megakadályozzák az új belépőnknek a részvételt, viszont túl gyengék ahhoz, hogy az innováció sebességét növeljék, túl gyengék ahhoz, hogy a versenyképességet növeljék, ahhoz, hogy a befektetéseket ösztönözzék. Úgyhogy ez egy kétoldalú dolog, túl gyenge és túl erős egyszerre, túl sokan, túl kevesen vannak. Úgyhogy ebből a szempontból kell megtekinteni, hogy innen hogy lehet tovább lépni. Az egyik érdekes kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy tulajdonképpen a jogalkotásunk nagyon nagy része a nemzeti piacokra van jótékony hatással, és pontosan ez az, ami a határokat és az akadályokat kiépíti. Mert nem csak a piacok nemzetiek, nemzeti jellegűek, hanem maguk a rendszerek is. A, és a nemzeti szabályozók maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai piac egyre széttöredezettebb legyen. Egy sor példát lehet erre felhozni. Először is nagyon sok akadály van az új belépők előtt, és nagyon nagyok a különbségek a jogszabályok végrehajtása, végrehajtási módozatai között. Például a spektrumok kiosztása nemzeti jelleggel történik. Úgyhogy a paradox helyzet az, hogy egyrészt igazából nagyon szeretnénk Európa szerte fejlődést látni a telekompiacon, ugyanakkor túlságosan erősek a nemzeti jogszabályok. Tehát persze nagy vonalakban is megtárgyalhatjuk a politikát, de a kis lépéseket sem szabad elfelejteni. Tehát, hogy lássuk a nagy képet teljes egészében is, de ugyanakkor tudjuk, hogy milyen kis lépésekre van szükség ennek elérésére. Most befejezem a hozzászólásomat, mert tudom, hogy nem sokára be kell fejezni a, ezt a napirendi pontot. Az a feladatunk, hogy minél inkább nemzeteken átnyúló piacot teremtsünk, elsősorban a vállalkozások között, de másodszorban rögtön a fogyasztók és a vállalkozások között. Koordináljuk megfelelően a spektrumok kiosztását, és szüntessük meg a nemzeti, nemzetek közötti elszigetezést, elszigetelődést. Anders Dotter kolléganő, utolsó felszólaló. Megpróbálok rövid lenni nagyon örülünk Trotman asszony szövegének, egyetértünk azzal, amit elmondott, a konszisztencia, a koherencia segítik mind a polgárokat, mind pedig az ipar, ipart, mind pedig a jogalkotót. És éppen ezért figyelembe akarjuk venni az egész európai piacot. Szeretném kifejezni támogatásomat és utalni néhány témára, ametről az EPP képviselői szóltak. Nem arról van szó, hogy azt határozzuk meg, hogy mi tartozik majd a keretbe, ebbe a keretszabályozásra. Természetesen nagy örömmel fogok együttműködni a kollégáimmal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mm, köszönöm a, az, hogy röviden szólt. Most Trotman asszonynak visszaadnám a szót. Köszönöm, elnök asszony. Hamar el tudom mondani a következtetésemét. Biztos asszony szeretnénk meghallgatni, talán ő javaslatokat is elő fog most adni. Elmondtuk, hogy azt szeretnénk, hogyha közösen tudnánk ezt a megközelítést képviselni, amely koherens kell, hogy legyen, ugyanakkor a piachoz alkalmazkodnia kell, hatékony együttműködésre, innovációra és fogyasztói szolgáltatásokra van szükség. Mindennel egyetértek, meg kell keresni a gyenge és az erős pontokat, az erősöket kell végrehajtani, és Hökmárk úrhoz kapcsolódván meg kell nézni, hogy a Big Bang és a kislépések politikája között egyensúlyt kell találnunk. Köszönöm a kollégáknak. Allora, grazie collega Trau. Köszönöm szépen Trotman kolléganőnek, és emlékeztem önöket arra, hogy a módosítók beteljeszthetők július 11-e csütörtök 12 óráig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk. Most lesz egy eszmecsere. Van 7 eh, perces késésünk de a mai a szakbizottságunk utolsó ülése a nyári vakáció előtt. Nagyon intenzív munkát végeztünk egész nap, nagyon sok vendéget fogadtunk, nagyon sok jelentést kellett megvitatnunk, elnézést kérünk tehát a késésért. Azonnal meg is adom a szót Krusz biztos asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Nagyon örülök annak, hogy éltek ezzel a lehetőséggel, és meghívtak engem, hogy ezt a vitát lefolytathassuk. És ahhoz, hogy ezt a vitát lefolytathassuk, azzal kezdeném, hogy elmondjam, hogy mi is itt a tét. Nos, szeretnék önöknek részletesen bemutatni néhány ötletet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a kapcsolt földrészt kialakítani. Tudjuk, hogy erre szükség van, hogy globalizálódik a világ, és ez nem attól függ, hogy valaki ezt akarja-e vagy sem, ez egy tény. És ez egy egyre növekvő piac, egyre növekvő globális piac, és ez perspektívába helyezi a dolgokat és lehetőségeket nyújt, és mi pedig pont ilyen lehetőségeket keresünk, próbáljuk a gazdaságot és a munkahelyeket növelni, a munkahelyek számát növelni. És nagyon fontos kérdés az, hogy milyen jellegű gazdaságot szeretne a jövőben Európa kidolgozni. Ami az ICT ökoszisztémáját illeti, korábban ezt mindenki irigyelte, és mostanra már ez nem versenyképes, és emiatt én szomorú vagyok, közben pedig szeretnék küzdeni is érte. És azt gondolom, hogy ez a kettősség az érzelmeinkben a parlamentnél is és nálam is megtalálható. Azt gondolom, hogy tisztességtelenül vádolják a vállalatainkat, és ez egy globális hálózat részét képezi, ugyanakkor vannak határátkelő felügy, ellenőrző pontok még az egységes piacon belül is, és nehéz ezt a külső megfigyelőnek elmagyarázni, hogy a korona égszere az Európai Uniónak pont az egységes piac, és erre büszkék vagyunk, közben figyelembe kell venni azt, hogy egy gazdasági tér ezen egységes piacról kiszorult eddig, és itt a távközlésre gondolok. Ez egy rendkívül fontos ágazat, és nagyon is kapcsolódik a többi gazdasági tevékenységhez. Tehát, hogyha valóban támogatjuk azt, hogy akár csak az egységes piacot végrehajtsuk ezen a területen is, akkor el kell végeznünk a munkát. És a világ többi része erre figyel, sebesen halad előre, és ezt a tényt is figyelembe kell venni, hiszen ha van erre most lehetőség, akkor most kell élni ezzel a lehetőséggel hogyha az Egyesült Államokról, Japánról, Koreáról, Dél-Koreáról és Dél-Amerikáról beszélünk, nos, ők képviselik a 4G előfizetések 88%-át. Közben az európai háztartásoknak csak 2%-a van ilyen nagyon széles sávú összekapcsolódással ellátva, és erre megoldásokra van szükségünk. És valóban szükségünk van egy csomagra, hogy ezt elérhessük. Szeptemberben ezt megtesszük, és ezzel a határokat le kell építeni, és ösztönözni kell a beruházást, könnyíteni kell a tevékenységet és a kommunikációt az egész Európa területén, a már meglévő keretekre építvén. Erősíteni kell az összekapcsolt kontinensünket háromféle módon. Az első, ahhoz, hogy valóban európai hálózatokról beszélhessünk, fontos, hogy könnyebb legyen a határokon átmenően kommunikálni. Anélkül, hogy a szolgáltatóknak különböző, egymással összeférhetetlen szabályoknak kellene megfelelniük. És hogyha engedélyezzük, hogy bárhol Európában tevékenykedjen valaki, engedélyt kapjon egy európai kereten belül, akkor onnantól az egész Európai Unióban mindenhol ö, szabaddá kell tenni, hogy valaki tevékenykedjen. És ennek asszony, itt nem csak arra utalok, hogy ezt lehetővé kell tenni, hanem ezt meg kell könnyíteni. Az ö, egyszeri engedélyezési rendszerrel, a tagállam felügyeletével, és a bizottságnak is több lehetőséget kell adni arra, hogy koherens jogorvoslatot tudjon biztosítani kevesebb költségre van szükség, és kevesebb kockázatra, és kevesebb teherre. Ezt jelenti a belső piac, ez a valóság, hogyha mi ezt komolyan vesszük. És bizonyos ágazatokban a banktól a műsorszórásig már ö, ki is alakították, most a távközlésben is ki kell alakítani ezt. Második főpont, a szolgáltatóknak inputra van szükségük, hálózatra, amit használhatnak és jelenleg ez túlságosan nehéz, különösen határon átnyúló szinten. Koherensebb módszere van szükség, hogy a ö, vezetékes hálózathoz hozzá lehessen férni, ö, például a Fordyó Bitstream ö, eljárással, és ö, olyan módszerekre van szükség, amelyel a minőséget tudjuk garantálni. És hogyha a minőséget akarjuk garantálni, hölgyeim és uraim, a wifi területén, akkor jobb spektrum szabályokra van szükség. A spektrum sávoknak engedélyezett feltételekre van szükségük. Például arra vonatkozó, hogy meddig tart egy engedély, a, mekkora legyen egy blokk, milyen legyen a költség, a tarifa kiépítés, stb. stb. És ezekkel lehetne megkönnyíteni azt, hogy több országban lehessen egy hálózatot használni, és így könnyebben hozzá lehessen férni a jó minőségű szolgáltatásokhoz. Harmacsorban polgárainknak szüksége van arra, hogy tisztességes és igazságos jogokhoz tudjanak az egész unión belül hozzáférni. Ideértem a hálózat semlegesség jogát is. Az egyes szolgáltatások blokkolása vagy szűrése nem csak hogy tisztességtelen, hanem az innováció szempontjából is egyfajta halálos ítéletnek számít. Tehát meg fogom védeni a hálózat semlegességet. És mindenkinek tudnia kell, hogy mi van egy szerződésében, és meg kell könnyíteni azt, hogy a szolgáltatók között lehessen választani. És olyan jó minőségű szolgáltatásokat kell létrehozni, amelyre nagyon sok szolgáltatás épít, például a számítási felhőtől a, az elektronikus házig. Katrin Trotmant támogatom abban, hogy ezt minden hálózatra, minden eszközre ki kell bővíteni. Az internet növekedése attól függ, hogy mennyire vagyunk nyitottak, és mennyire vagyunk innovatívak. És teljes biztosítékot akarok erre vonatkozóan nyújtani. Hogyha tisztességesebb a piac, akkor tisztességesebbek az árak is. Nem szabad, hogy az EU legyen a legdrágább ezen a területen, különösen nem egy ö, egységes piacon belül. Egy olyan egységes piacot akarunk, ahol a barangolási díj nem létezik. Nem szabad, hogy az európai hívások ugyanolyan drágák legyenek, mint más nemzetközi hívások. Belső határokon átnyúlóan nem szabad ilyen költségeket felvetni. Azt gondolom tehát, hogy minden ilyen áremelkedést csak akkor lehet igazolni, hogyha ez költségemelkedéssel is együtt jár. És egy egységes piacon belül nincsenek mesterséges barangolási díjak. Egyszerűen irritáló, igazságtalan és ideje múlt megoldás, hogy a barangolási díjakat mesterséges határokhoz kössük. Nos, ami a belső határokból még megberül, megmaradt, az egyedül a telefonunk, hiszen nem is tudjuk, hogy mikor lépünk át egy határt, csak akkor tudjuk azt, hogyha a telefonunk erre emlékeztet minket egy csengő hanggal. Több millió európainak nagyobb átláthatóságra van szüksége a mobiltelefonos előfizetésével kapcsolatban. Azt szeretnék, hogyha egyszer kellene fizetniük, és ebben minden benne lenne. Nem csak akkor, amikor otthon vannak, hanem akkor is, amikor utaznak. Lehetőséget kell adni nekik arra, hogy különböző szöveges üzenetet, vagy különböző letöltéseket is külföldön is megtehessenek, és Ebben Róde kolléga jelentéséhez szeretnék gratulálni, mert kiváló munkát végzett. Emlékeztetnék valamire, attól, hogy a barangulás díjokat betiltjuk, még nem jön létre az egységes piac, éppen ellenkezőleg. Az egységes piacot kell létrehozni, ezáltal tudjuk a barangolási díjakat csökkenteni vagy felszámolni hiszen akkor ugyanolyan versenynyomásnak lesznek kitéve a vállalatok, hogy csökkentsék a barongolási díjat otthon a saját hálózatukon, a saját piacukon, ahol meg akarják tartani és meg akarják nyerni az új vevőket is, azáltal, hogy ilyen csomagokat kínálnak. Olyan piacot akarunk, ahol a, figyelsz, a fogyasztók számára előny, hogy ilyen nagy a verseny, és nem határokba ütköznek a mai felforgácsolódott valóságot szeretném egy valóban versenyképes, egységes piacra átalakítani. Ez a felforgácsolódás vagy feltöredezettség nem valamilyen európai dogmának az eredménye, ennek konkrét kézzelfogható eredménye is vannak. Nézzük meg a spektrum példáját. A tagállamok nem tartják be a kötelezettségeiket a spektrum kiírások területén. De még akkor is, hogyha ezeket kiírják, minden tagállam másként teszi ezt, éppen ezért nehezebb pályázni, és nehéz határon átnyúlóan szolgáltatásokat nyújtani. Nehéz ez a gyártóknak is, hogy optimalizálják az új eszközeiket Európája vonatkozóan, nehezebb a vállalatoknak is az egységes piacon a volumengazdaságosságból előnyt húzni, és nehezebb a fogyasztóknak is szolgáltatók között váltani, és ez azt jelenti a fogyasztók szempontjából, hogy magasabb árakat és alacsonyabb szintű szolgáltatást kapnak csak. Európaiak korábban világvezetők voltak, most pedig nehezen tudják fenntartani a versenyt. És hát nem olyan régen még elnök asszony valóban ö, világszinten is vezető ö, szinten voltak a vállalatok a 90-es években. Úgyhogy ez nem csak egy ágazatra, nem csak a telefonokra és a táblagépekre vonatkozik. Nem soká minden ilyen eszközt össze lehetne majd kapcsolni egymással, az autótól, a háztartásig, bárhol. És óriási ez a lehetőség arra, hogy a pán-európai szolgáltatásokhoz hozzáférhessenek az emberek, amelyek széleskörűen e, már működnek, de mégiscsak várnak a forgalmazásra. Én csak, nem csak egy ágazatra gondolok itt, hanem az egész összképre az európai távközlési ágazat és az ICT rendszer alapkövei a gazdaságunknak, és szeretném, hogyha megerősödnének. Az erős távközlési ágazat, amely kiáll saját magáért és érdekeiért egy versenyképes piacon, kevésbé függ a szabályozástól, de nem csak saját maguk miatt, ez mindenki érdeke is. A tény az, hogy az egész gazdaság attól függ, hogy milyenek a digitális eszközök és hálózatok a banktól, a logisztikán keresztül, az autóiparon keresztül, az audiovizuális területig. És minden jellegű vállalat kéri azt, hogy teremtsük meg ezt a konnektivitást a szolgáltatások között. Legyen az videokonferencia, számítási felhő, 3D nyomtatás, és minden méretű vállalat, minden ágazatból érintett ebben. Elegük van abból, hogy ezt nem tudjuk nekik nyújtani, és nem szabad őket magukra hagyni. Tennünk kell ezért. Európai ambícióik vannak. Mi nem hagyhatjuk az, hogy ne legyen megfelelő a kommunikációs rendszer, és európai szinten is vannak ambícióink. A gazdaságunkban az információra hagyatkozunk és a kommunikációra, és ezért nem ölhet, ülhetünk ölbetett kézzel, és várjuk azt, hogy túlságosan gyenge maradjon ez az ágazat, ne legyen elég a beruházás, ne legyen elég az innováció így nem folytathatjuk. Nem szabad továbbra is a túlságosan előregedett rendszerek ennyiben hagyni, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos az egységes piac, távközlési piac szempontjából, hiszen ez akár 110 millió eurót is képviselhet. Az üzleti távközlési rendszernél pedig akár 800 800 milliárdos gazdasági növekedési kiesés is lehet a következő 15 évben. Nos, ez egy széles körű megközelítés, de pragmatikus. Ma leginkább nemzeti szintű jogalkotás folyik, és a pragmatikus megközelítés nem azt jelenti, hogy ezen hálózatokat most előhúzzuk, és az egyes szabályokat előhúzzuk, és utána a nulláról induljunk el. Nem. Abból kell kiindulnunk, ami már megvan, és ezt kell kiigazítani a különböző szűk keresztmetszeteket fel kell számolni, és a polgároknak meg kell adni ezt az ösztönzést az egységes piacon keresztül, azáltal, hogy gyorsabb a hálózat, és igazságosabbak az árak is. És tudom, hogy itt a hosszú távú opciókról beszélünk, és ezért átfogóbb felülvizsgálatra van szükség az egész ökoszisztémával kapcsolatban, ahogy a Stratman képviselő is javasolja. És én látom ennek az előnyét, de ez lenne a tanácsom, ne maradjunk ki ebből a lehetőségből, éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy valóban a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás szempontjából elérjünk valamit. Egy ilyen széleskörű felülvizsgálatra öt évre lenne szükség, és én ezt nem tudom megmagyarázni azon fiataloknak, akik most munkát keresnek. Én ezt nem tudom megmagyarázni, hogy még öt évig várjunk és jelenleg, hogyha nem élünk most egy lehetőséggel, akkor később sem tudunk azzal élni. És az elmúlt öt évben rendkívüli változások voltak, ez mindenképpen feltűnő. Öt évvel ezelőtt még nagyon sok eszközzel nem, rendelkezünk, nem rendelkeztünk, és nagyon sok szolgáltatással nem rendelkeztünk, nem rendelkeztünk amelyek mára már adottak és magától értetődőek. Éppen ezért tehát nem tudunk ilyen sokáig várni, miközben a világ többi részén pedig nagyon gyorsan fejlődnek. Én ehelyett azt javasolnám, hogy most haladéktalanul kell lépnünk azért, hogy javítsunk a modellen a jelenlegi kereteken belül. Nagyon fontos, hogy előrelépjünk az egységes piac felé, ahol a technológia és a szolgáltatási konvergencia az új valóság részévé válnak. És a frissített szabályozási keret figyelembe kell, hogy vegye ezen dinamikus változásokat, és amennyiben van erre időnk, akkor ezen el kell gondolkoznunk, hogy milyen jellegű szabályozási keretre van szükség a jövőben, de először is a távközlési egységes piacot kell kialakítani, ez kell, hogy működőképes legyen Európa számára. Ez az én alternatívám. Elnök asszony, a mostani parlamentnek szeretném, eh, hogyha olyan eh, kínálatot állítanának össze, amely a gazdaság szempontjából haladéktalanul előnyös. Igazságosabb árak, több lehetőség, jobb üzleti lehetőségek, hálózatsemlegesség és barangolás szempontjából meg kell erősíteni a gazdaságot, és ezzel több munkahelyet teremteni. Ez az előnye az összekapcsolt, versenyképes földrésznek. Azt gondolom, hogy érdemes ezért küzdenünk. Hogyha valaki hisz Európában, akkor hinnie kell ebben a küzdelemben is, hogy ezt elérjük. Én ezt nagyon szeretném közösen elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos asszonynak. Nos hát, 17 óra 54 van, 12-en kértek szót. Hogyha, sőt 13-an hogyha még öt percet akarunk adni ugye a biztos asszonynak is a válaszért, akkor kérem, hogy maximálisan két percet kap mindenki. Egy kérdést tehet fel. Del Castillo kollégával kezdjük. Köszönöm szépen. Elnök asszony, üdvözlöm a biztos asszonyt. A két percet talán nem is akarom felhasználni, nem akarok a részletekbe bocsátkozni, ami a, az elektronikus távközlés fejlesztését illeti, a gazdaság fejlesztését illeti, minnyáján egyetértünk az elhangzottakkal. Tudjuk azt, hogy fel kell gyorsítani az egész folyamatot, én személyesen is tudom ezt, és egyetértünk azt hiszem ebben. Mindössze annyit akarok elmondani, biztos asszony, hogy arra van szükség, hogy megvalósuljon az, amit elmondott itt a parlamentben, különböző kezdeményezésekre van szükség, ezek nagyon fontosak, azonban nagyon bonyolult a helyzet, nagyon jó dolog mindaz, amit javasolt, itt jól körülhatárolt témák vannak. Azonban itt a parlamentben sokkal bonyolultabbak az eljárások, mint a nemzeti parlamentekben. Nagyon bonyolult ezen a területen a helyzet. Itt több bizottság foglalkozik ezzel a témával arra van szükség, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, de jól dolgozzunk. Persze vannak korlátok, ezt sem szabad elfelejteni. Itt erre szeretnék utalni ezeket a korlátokra. Tehát nem valami különleges témáról szeretnék szólni. Minden összefügg, minden összefügg, és a reformok fontosak, sürgősen meg kell valósítani a reformokat, hogyha azonban nincs egy olyan dokumentumunk, amely megfelelő, itt ugye a saját kezdeményezésű jelentésre is utalok. Tehát ha nincs meg a megfelelő dokumentum, akkor semmit sem tehetünk a szándékunk ellenére sem, Köszönöm szépen, hogyha tudomásul lesz, hogy mennyire fontos egy ilyen dokumentum. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a bizottság alelnökét. Néhány kérdésem lenne először is. A bizottságnak van egy tanulmánya, amely szerint a polgárok csak 74 százalékát kapják annak a gyorsaságnak, amelyre szükségük van. Ami, hogyan lehet a széles sávot biztosítani a fogyasztók számára. Aztán az i irányítással kapcsolatosan a szolgáltatások terén a prioritások mik. Sajnos a megállapodásban a parlament és a tanács között az ICT hálózat terén úgy tűnik, hogy ki akarják venni az elektronikus irányítással kapcsolatos szolgáltatásokat. Ezzel egy időben önök októberre a tanács találkozórája előkészítik a javaslataikat. Hogyan lehet előmozítani a növekedést az elektronikus kormányzási szolgáltatásokkal kapcsolatban. Végül pedig a jogalkotási javaslatról van egy kérdésem. 2014 után egy bonyolultabb jogalkotási javaslatuk van, a barangolás, a roaming díjakkal kapcsolatosan talán részletesebben elmondaná, hogy mi a jogalkotási intézkedések üne, ütemterve? Köszönöm. Róde kollega. Nem, most kiment a teremből, nem. Itt van Róde kollega. <laughs> Eh, allora, kollega Anders Dotter. Anders Dotter kollega akkor. So, um, I guess we're... Úgy gondolom, Végül is örülök neki, hogy az ambíciós csomag, ami a belső piac kifejlesztését célozza, a bizottság kívánsága szerint is felgyorsítandó, de amiatt aggódom, hogy a jelenlegi keret koherenciáját meg akarják változtatni. Ugyanis, hogy ha a jelenlegi javaslatot megnézzük, 2009-ben is ugyanez a javaslat létezett, nagyon régen várunk már a javaslat átültetésére, illetve továbbfejlesztésére is. Örülünk neki, hogy most ez a javaslat megint megjelent, de a javaslaton belül van egy sor új gondolat, ezért jó lenne, hogyha meg lenne a megfelelő elemzés is, a, hogy, hogy lássuk, hogy mennyire konzisztens ez a javaslat a jelenlegi helyzet fényében, és abban, hogy milyen fejlődés történt az Európai Parlament és a bizottság között mindig az a probléma, hogy a fogyasztók szeretnének bízni a digitális piacban, és ezzel kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy a vállalati jogszabályok között pedig nagyon nagy a szét, terén pedig nagyon nagy a szét töredezettség. Végül is még házon belül is lehetséges az, hogy ez ugyanannak a honlapnak különböző részei más szerveren léteznek. Tehát a bizottság mit szeretne annak érdekében tenni, hogy ez ilyen helyzeteket megelőzze? Hogy tudom megelőzni azt, hogy egy másik tagállamban az internet használásával kapcsolatban ne legyenek problémáim. Aztán tudjuk, hogy az Európai Unión belül most kirobbant egy megfigyelési botrány, és ez azt jelenti, hogy a tagállamok tulajdonképpen nem is szeretik egymást, és ez nagy problémákat generál annak abból a szempontból, hogy a fiataloknak nem nagyon tudjuk megmagyarázni, hogy miért egységesítünk. Mert azt mondjuk, hogy jó lenne, hogyha lenne egységes keret, aztán közben meglátjuk, hogy a tagállamok egymás ellen harcolnak. Aztán, hogy az Európai Unió köz intézményei, illetve a tagállami intézmények szervereit, szolgáltatásait néha megtámadják a különböző vírusok, stb. Hát ez is arra mutat, hogy ezen a téren is nagyon sok tennivalónk van még. Köszönöm szépen, Róda képviselője most a szó. Elnézést kérek. Köszönöm szépen az ambiciózus bemutatót. Tényleg szükség van a ambiciózus célokra. Köszönöm szépen kedves szavait is, biztos asszony. Igen, nem csak én, hanem az egész szakbizottság kiváló munkát végzett ezen az állásfoglaláson, és ugyanígy a, a titkárság is. Az állásfoglalás minden frakció aláírta, és egyetlen szavazás alatt 51 támogatással is ellenszavazat nélkül átment a szavazáson. Tehát ez azt jelenti, hogy önnek a parlament által adható leges legnagyobb támogatást adtuk most ezzel az anyaggal. Örömmel mondhatom tehát, hogy a parlament egységes, és ön, önök kell, tehát a bizottsággal is együttműködünk, és a bizottság és a parlament is ugyanazt a az álláspontot képviseli. Most ez a kérdés, hogy milyen stratégiát kell kialakítanunk a céljaink elérésére. Ugyanis, ahogy Amélia is mondta, úgy tűnik, hogy a tagállamok nem szeretik, nem kedvelik egymást. Tehát az ő napi rendjük nem egyforma. Strat- stratégiát kell tehát most kialakítanunk, különösen az októberi csúcs találkozó fényében. Gondolta biztos asszony arra, hogy milyen okos stratégiát lehetne kialakítani a célok elérése érdekében? Köszönöm. Köszönöm. Matthias. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Comissária, pela sua presença aqui. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött ma hozzánk. Azt gondolom, hogy nagyon sok előnyt lehet itt látni, és kihívást is egyben ahogy azt a biztos asszony is elmondta. És ez olyankor történik, amikor elkerülhetetlen, hogy a polgárok a biztonságról beszéljenek. A biztos asszony közvetlenül nem utalt erre, de mégis nagyon fontos ez a kérdés, hogyha új javaslatokról beszélünk, mi garantálja azt, hogy a polgárok, a vállalatok Európában, hogyha a számítási felhőn tárolják az adataikat, akkor azt EU-n kívüli vállalatok nem fogják megtekinteni. Ez rendkívül fontos. Jobban kell reagálnunk erre a kérdésre, mint amit eddig tettünk. A, az eddig kirobbant botrányokkal kapcsolatban. Vannak kereskedelmi megállapodásaink valóban, de azt gondolom, hogy nagyobb kódolási lehetőségekre van szükségünk. Az európai polgárok hogyan bízhatnak meg az európai digitális menetrendben, hogyha itt gazdasági érdekekről beszélünk, és európai vállalatokról, amelyek még nem rendelkeznek megfelelő garanciával erre vonatkozóan. Tehát nagyon egyértelmű választ várunk a bizottságtól ezen kérdésekre. Közben kiváló ez a javaslat, de senki sem fog megbízni ebben, hogyha nincsenek megfelelő záradékok és garanciák. Ez rendkívül fontos. Nagyon örülök, hogy erre a felvetése válaszolna. Prego. Köszönöm szépen, Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a kérdésem, hogy most lesz-e egy roaming 3, utána meg egy roaming 4, tehát hogy vajon ez tényleg az legutolsó roamingról szóló javaslat lesz-e, és hogy a roaming 3 az valóban a roamingról szóló harmadik irányelvet fogja -e el, előkészíteni, illetve hogy a, a roaming négyen belül ugye nagyon fontos megállapítani először is az 50 eurós határt, valamint azt, hogy milyen ütemezéssel folyjon a roaming megszüntetése. Nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, különösen az összehasonlíthatóság szempontjából. Aztán a, a, azt is vál, ki, vál, meg kell tudni választani, hogy milyen országból veszik majd igénybe a fogyasztók a szolgáltatást. El tudom képzelni esetleg azt is, hogy kimondottan egy tőzsdét teremtünk meg, ahol akár még akár még árveréssel kapcs, vagyis ajánlattétellel is elintézhetjük ezeket az ügyeket. Ez is a roaming kapcsolatos nagyon érdekes feltételezés kérdés Köszönöm szépen, Van Nisztelő úr, köszönöm szépen a sajtóban. Nemrégiben olvastam, hogy a Barozó 2 bizottság egyfajta hanyatlásban van, sőt, van, azt mondja, hogy, hogy teljes formában vannak, de ön is elmondta ezt, hogy most már a, erre, ezt a dossziét le akarják zárni, ez a dosszié nagyon fontos. Én a jogalkotásra szeretnék visszatérni. Milyen intézkedéseket terveznek? Hatástanulmányról is beszéltünk. Én amellett vagyok, hogy a, boring, a roaming négyest szüntessük be. A roaming nagyon is fontossá vált a belső piacon, és mindent meg kell tenni hogy figyelembe vegyük a munkahelyek teremtését, a gazdasági szempontokat. Ebben a csomagban lesz -e tehát egy hatástanulmány, egy elemzés. Teljes mértékben igaza van, amikor a arról beszél, hogy fel kell gyorsítani a munkát. Látjuk azt, hogy Dél-Koreában mennyire gyorsan történnek meg a dolgok. Nekünk egy nagyon széttöredezett piacunk van, harmonizálni kell ezt a munkát, mert különben lekéssük, lekéssünk a vonatról, és bizonyos tagállamokban igenis fel kell tenni a kérdés, hogy hogyan lehet együttműködni annak érdekében, hogy a jogszabályokat hajtsák végre. Köszönöm szépen. Trotman kolléganő. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Néhány kérdést szeretnék önnek feltenni, olyan kérdéseket, amelyek fontosak számomra az ön, ön beszámolója után és a jelenlegi eszmecserében fontosak ezek a kérdések. Egy globális világban élünk, és a technológiai információ a, ugyanolyan fontos, mint az energia a, egy energia e, átmenetről döntött a bizottság, az iparról, a termelésről, a piacról és a fogyasztókra kiszabott árakról. Tehát ez egy holisztikus megközelítés, amelyel figyelembe veszik a világpiacot, a globális piacot. Ugye itt át határokon átmenő helyzetről van szó, de látjuk azt, hogy a piacok is változnak, és a távközési szinten azt látjuk, hogy vesztességek vannak. Az önök engedélyezési rendszere meg fogja nyitni az európai piacot más kontinens nagy üzemeltetői számára. Tehát szeretném tudni, hogy mi az önök álláspontja, és van-e valami gazdasági elemzés? Mi korát illetően, korá beruházott természetesen a közszféra hozzájárulásával. Tehát mi is a helyzet gazdaságilag, ami a spektrumokat illeti. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, és támogattak engem, hogy meghatározzuk a spektrumharmonizációt, ezt ön is nagyon jól tudja. De szeretném feltenni a kérdést, hogy hogyan is tartan- hol is tartanak most, hogy a, a második szakaszra átértek-e már az MSS-szel kapcsolatosan is feltettek már kérdést a kollégák, de semmiféle konkrét választ még nem kaptunk, gyakorlati választ nem várunk. Na most, ami a net semlegességet illeti, nem igazán látom, hogy hol, hová is helyezi a problémát. Tehát minden nemű diszkriminációt be akarnak tiltani, és a, a verseny konkurencia ellenes diszkriminációkat akarják be tiltani, vagy mi más ezen a területen. Elnézést kérek, de 10-12 percet kaptam a jelentésemre. Két kollega mondta el a véleményét, természetesen nagy örömmel hallgatom meg önt, biztos asszony, de jó lenne azért a méltányosságot is biztosítani a mi bizottságunkon belül a jelentések vitája során. Elnök asszony, igen, elnézést kérek, én mindig nagyon odafigyelek erre, de igen, ma egy rendkívüli napunk volt. Heller kollega. Um, Frau Kommissarin, um, aus der Biztos asszony, rövid leszek. A biztonságot többen megemlítették már és egy horizontális információ cseréről van szó a köz és a magánszektor között a közleményben. A befektetés, a technológiai megoldások a magánszektorból jönnének. Mit gondol arról, hogy a a vállalatok és az érintettek között, illetve a pénzügyi felügyelek között legyen egy ilyen záradék, ami a különböző támadásokról szól. És mi, mi, mit szól ahhoz, hogy a részvényesek és a, és a szolgáltatók közötti ilyen megállapodásokat nyilvánossá kéne tenni. Hogy horizontálisan és vertikálisan is legyenek ilyenek, ugyan, ugyanis ez sok új lehetőséget nyitna a belső piacon belül. Akmar, Hökmár kollega. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az a tendencia, hogy inkább a feltagolódás tüneteiről és következményeiről beszélünk, nem pedig arról, hogy hogyan lehet ezt elkerülni. Lenne néhány kérdésem erre vonatkozóan ön felé. Javasolja majd, hogy nyissuk meg a 700 MHz-et. Nagyon nagy a többség emellett, még nagyobb, mint amiről az imént hallhattunk. Egyértelmű a többség és ezt megpróbáljuk úgy elérni, hogy koordináljunk azért, hogy az európai hálózatok, a transeurópai hálózatok a spektrum ezen részével tudjanak foglalkozni, hiszen így ez példaértékű lehetne az európai távközlési piac szempontjából. Másodszorban, ami a verseny jogszabályokat illeti. Biztosítja ez -e azt, hogy megkapjuk azon változásokat, amelyekkel lehetővé tesszük, hogy valóban határon átnyúló versenyt tudjunk kialakítani gyakran elhangzik, hogy nagyon sok szolgáltató van Európában, de ők nem egymás konkurensei, hiszen ők maguk is ö, felaprózottak. Általában két-három versenytársal is találkozik a fogyasztó. Azt kell tehát biztosítanunk, hogy nincsenek külön bejutási határok azért, hogy a nemzeti piacokra bejuthassanak. A második, harmadik kérdés pedig az, hogy a bizottság definiálja ezt a transnacionális piacot a távközlési jogalkotás segítségével, amelyet ismerünk. Tehát természetesen a B2B az egyik szint, de a következő szint pedig az, hogy minden fogyasztó számára definiálni kell azt, hogy transnacionális piacaink vannak. Tehát bizonyos piacokon ez már így is van, és bizonyos piacokon jogalkotási változásra van szükség, de ezek mind konkrét vezető távközlési megoldások lennének. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok annak a két kollégának is, aki lemondott arról, hogy felszólal. Így időt tudunk adni több időt a biztos asszonynak a válaszaira. Thank, thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy amikor elkezdtük, elkezdtünk ezen a javaslaton gondolkodni, akkor ö, hogy folyt ez le? Jó régen volt ez már, tudjuk, hogy ahogy ezt néhányan megemlítették, már a, a versenyképesség illetve a világszintű versenyképesség az azon múlik, hogy a lehetőségek, hogy tekintjük meg, és hogy világszinten Európa most lemaradt a versenyben. Nagyon helyesen említette meg Van Nistelrooy úr is a híres kártyáimat, és néha attól félek, hogy még mindig valakinek ott vannak ezek a zsebében, és tényleg nagyon szeretném, hogyha az ígéreteimet be tudnám váltani. Minden esetre a, az európai digitális szolgáltatás szabadsága, az most is elsődleges célom. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy ez ebből a szempontból megosztott legyen az európai lakosság. Társadalmaink számára elengedhetetlen, hogy mindenkinek legyen hozzáférése az, ehhez az új jelenséghez, ami tulajdonképpen már nem is új. Ehhez az új világhoz. Hogy mindenki úgymond online lehessen, nem, ne csak a, a pénzügyek területén, hanem az e-house és más területen is és ezért is ösztönözzük a nagysebességű szélessába való befektetéseket. Az ezzel kapcsolatos vitákban minden résztvevő és minden befektető azt kérte, hogy ezzel kapcsolatban legyenek világos, átlátható, koherens piacok. Majd és ahogy már mondtam, az a belső piac megteremtése ezen a téren a legfontosabb. Nem nevetséges, hogy minden más gazdasági tevékenység szempontjából létezik már az egységes belső piac, ebből a szempontból meg még nem. Úgyhogy valóban ez az egyik legfontosabb kezelendő kérdés, hogy ne legyenek határok. És ez azt jelenti, hogy ne legyenek akadályok azok előtt sem, akik be akarnak lépni a piacra. Aztán megkérdezték azt is, hogy a hogy a szeffel kapcsolatban mi a helyzet. Én úgy gondolom, hogy most a strukturális alapok te, alapokra nézve van egy kis reménysugár, hiszen talán onnan lehetne anyagi erőforrást szerezni és részben megoldani ezt a problémát. Minden esetre elengedhetetlenül fontos, hogy a SZEF-nek azzal a részével folytassuk a munkát, amely már működik, amely már létrejött és ezt kell tovább fejleszteni. Én tudom, hogy a mai szavazás hogy alakult, és hát tényleg remélem, hogy ezután is sikeresen tudjuk elvégezni a munkát, és az Európai Befektetési Bankkal, Beruházási Bankkal együtt, különösen a távoleső vidéki területekre kell koncentrálnunk, hogy minél jobban ki tudjuk használni ennek a lehetőségeit az októberi tanácson minden esetre mindenképpen fel fog merülni ez a kérdés, amikor majd az európai vezetőknek elmagyarázom, illetve az elnök el fogja magyarázni a csomagtervezetet. És hozzá fogjuk itt tenni, hogy mennyire fontos a befektetés ezen a téren. A jogalkotási csomagban milyen jogalkotási tervezetek vannak? Tudom, hogy meddig tart még a parlament mandátuma, és tudom, hogy a parlament mennyire fontos a csomag elfogadását tekintve. Ez azt jelenti, hogy visszafelé számoljuk az időt, attól kezdve, ahol lejár az önök mandátuma, és ehhez igazítjuk a munkánkat, hiszen szükség van az önök hozzájárulására, illetve jóváhagyására és a ö, tanács ö, jóváhagyására is tudjuk, hogy mennyire fontos minden résztvevő, és emiatt minél a, a lehető legtöbb információt adjuk át önöknek is, és a tanácsnak is. És hát kalapommal a kezembe kérem önöket, hogy minél konstruktívabban működjenek velünk együtt, mert a szándék megvan bennünk. Tehát a belső piacról van szó, a költségmetodológiáról, a spektrumokról, a hálózat semlegességről, a szabad, nyitott és ingyenes internetről, illetve arról, hogy a nemzetközi szereplőket is beengedjük az európai piacra, illetve a roamingról. Ezek a legfontosabb kérdések, de ezek mind összefüggenek egymástól, egymással, és ezek adják ki a belső piacot. A biztonságot is megemlítették, nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos a biztonság kérdése. Az elmúlt hetekben valóban rájöttünk, hogy mennyire fontos a biztonságra való odafigyelés, és hogy a barátaink néha nem úgy viselkednek, ahogy az nekünk, a, a, a, ahogy szerintünk egy barátnak kell ismer, viselkednie. De Ugyanakkor fontos az is, hogy a számítási felhővel kapcsolatban és előre haladjunk, hiszen a számítási felhők különösen a KKV-k számára nyitják meg a lehetőségeket. Hogy a bizottság ösztönzi-e majd a 700 MHz-es tartomány megnyitását, tudom, hogy itt Hökmárk úr mire gondol, meghallgattam, eh, nagyon gyakran hallgatom meg, amikor azt magyarázza el, hogy milyen eh, kockázatok vannak. Gondolkozunk a 700-as tartomány megnyitásán, de szeretnénk elkerülni egy további piac felaprózódást. Számomra nagyon világos, hogy mi a feladatunk, és mindent meg fogok tenni ennek az ügynek a jó elvégzése érdekében. A távközlési piacon belül a szerződések és a megállapodások is kidolgozandók, ezen belül az, hogy a szerződéseket könnyebben és gyorsabban lehessen felmondani. Az NIS irányelv, illetve az ezzel kapcsolatos biztonsági stratégia, is felmerült a hozzászólásokban, András Dottir asszony is tette ezt a kérdést. A platform kiegészítő jellegű lesz, és különösen a legjobban bevált gyakorlatok megtalálását fogja ösztönözni, és segíteni fogja a vállalatokat és a köz, közigazgatási szervezeteket abban, hogy a felmerült támadásokat, illetve a felmerült problémákat könnyebben össze tudja gyűjteni, és segíteni fogja az incidensek bejelentésének, bejelentési eljárásának egyszerűsítését. Örülünk annak, hogy ezzel kapcsolatban tárgyalópartnereink gyorsan haladnak hogy miért kell a szabályzásnak lefednie minden eh, biztonsági szolgáltatót. Nekünk az a felelősségünk, hogy legalább egy minimális szabályozási keret megvalósuljon, amely a eh, biztonsági szolgáltatókat kötelezi arra, hogy megfelelő óvatossággal éljenek a szolgáltatás nyújtás során, illetve hogy megfelelő módon informálják a felügyelő szervezeteket, amennyiben incidensekre kerül sor. Szolgálatommal kutatom azt, hogy még milyen további lépéseket lehetne tenni a mi hatáskörünkön belül, de hát ugye ez behatárolt, és a PRISM megfigyelési program fényében ugye tudjuk, hogy az Európai Unió nem tudja elvállalni a vezető szerepet a számítási felhő terén. Egy híres holland labdarúgó mondta azt, hogy minden hátrányból előnyt lehet csinálni, hogyha ez a gyengesség arra ösztönöz majd minket, hogy az adatvédelemnek minden szempontból megfelelő számítási felhő szolgáltatásokat tudunk kialakítani, akkor én tényleg ösztönözni fogom azt, hogy ez a stratégia kialakuljon, ugyanis ezt össze kell akkor kötni az európai számítási felhő politikával, és ez az iparok számára is ösztönző hatással lenne. Múlt héten egy érdekes találkozót tartottam a litván elnökség elnöklése alatt. Itt is a számítási felhőről volt szó, kormányképviselők voltak jelen, és optimista vagyok azt illetően, hogy el, ezen a téren is lesznek majd nem sokára eredmények. A roaming témájában 2013. július 1-től a roaming 3-as kérdés, a kérdés arra vonatkozott, hogy összekapcsolják-e a roaming 3-at a roaming 4-gel. Hát a teljes csomag, a teljes belső piaci csomag része mind a kettő, és hogyha minden résztvevőtől megkapom a szabadjelzést, akkor azzal a helyzet fog kialakítani, hogy majd jövő év július 1-től lép életbe a roaming 3. Ez teljesen világos, ezt tudjuk, és ez lesz az utolsó roaming 3 változat, és amikor a belső piac kialakításán tovább dolgozunk, akkor lesz majd az utolsó, akkor születnek meg az, meg az utolsó döntések, és azok lehetővé teszik az piaci szereplők számára egy egészséges üzleti modell kialakítását, ahol a roaming már el fog tudni tűnni. Az üte, ezzel kapcsolatos ütemezésről már beszéltem. Ja, még a szerzői jogok kérdése. Elnézést kérek. Sajnos a, a szerzőjogok nem hozzám tartoznak, hanem kollégámhoz. És megígértük egymásnak, hogy saját magunk részéről mindig nyomást gyakorolunk az ezen dolgozó csoportokra, hogy minél előbb érjenek el eredményt, de azért valószínű azt túlságosan ambiciózus arra számítani, hogy a jelenlegi ciklus alatt eredmény születik. Van egy sor olyan terület, amelyben, amelyek kapcsolatban nem tudjuk az embereknek megmagyarázni, hogy ha például valaki egy születésnapon videófelvételt készít egy kedvenc dalt éneklő társaságról, és aztán azt fölteszi a webre, akkor ez miért kellene, hogy illegális tevékenység legyen? De hát egyelőre ez így van. Lord David Putnam, aki az ír digitális bajnok, és nagyon jól ismert filmproducer, ő is megemlítette a digitális gyűlés eh, alatt, hogy mennyire jó lenne, hogyha például az, hogyha egy iskolai osztályt ki tudnának venni a szerzői jogok eh, eh, köteléke alól, mert ez tanároknak, tan tanulóknak is nagyon nagy ösztönzőt nyújtani. Úgyhogy talán kellene néhány kivételt találni, mielőtt tovább dolgozunk ennek a problémának a megoldásán. De azt hiszem, hogy ennek a dossziénak a véglegesítésével nem szabad számolnunk. Ez valószínűleg nem fog megtörténni a jelenlegi ciklusban. támogatom a legtöbb Trautmann asszony által említett témát. Szükséges a szektorba való befektetés, és a SZEF illetve a strukturális alapoknak a szef való összekapcsolása talán megnyit némi lehetőséget. Én remélem, hogyha parlament támogatását megkapjuk, és a tanács támogatását is megkapjuk, valamint kollégáim is támogatnak ebben, remélem, hogy meg tudjuk ezt valósítani, hiszen a jövőre vonatkozó terveinkről van itt szó. Lehetséges ennek az elérése, és remélem, hogy az önök javaslata is hozzájárul majd ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Remélem, hogy szeptemberre elkészül majd ez a jelentés. Igaz, tudom, hogy a parlamenten belül is megvan ennek a saját, maga, saját útja, útja, módja, de remélem, hogy elkészül a dokumentum, és utána egy olyan végső döntést fogunk tudni hozni, amely azt bizonyítja, hogy polgáraink, polgáraink és vállalataink, vállalkozásaink érdekében dolgozunk. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen, biztos asszony. A kollégák nevében köszönjük, hogy eljött. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést az utóbbi hónapokban a közös munkát. Köszönöm, köszönöm a titkárságnak, köszönöm a tolmácsoknak, munkát. Szeptember másodikán találkozunk délután, 15 órakor. Ez most tehát a nyári szünet előtt az utolsó munkánk, utolsó találkozó. Mindenkinek kellemes vakációt kívánok, és éljenek velem, mert az utolsó hat hónap nagyon nehéz lesz.